So, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir beginnen? Kedves kollégák! A 16-os napi rendi ponttal folytatjuk a munkánkat. Ennek a témája az energiapiac integritása és átláthatósága, amit minden egyéb, ez is nagyon fontos. És a felelőse ennek a jelentésnek, amelyet egy kicsit gyorsan fogunk tárgyalni. Jorgo Kacsimárkakis kollega, aki itt is van, és így módon rögtön meg is tudom adni neki a szót. Tessék parancsolni. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, a remitről beszélünk, és ez a REMIT, ez az energiapiac integritásának és átláthatóságának szabályozásáról szól, és ennek az angol rövidítése. Ennek a lényege az, hogy a pénzügyi, ter, pénzügyi piac termékeit, amelyek szoros kapcsolatban állnak az energiapiacsal és az energiatermeléssel, más bánásmódban részesítsük. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon fontos, a, a, hogy a piacokat, a pénzpiacokat másképp szemléljük, mint korábban. Göbbels kollega most jön be, és ő volt a piaci visszaélésről szóló irányelv előadója annak idején. Szóval szabályozási szándékok mindig is voltak, de már akkor is volt egy kivétel, mégpedig az energiapiaci termékek köre, és szeretnénk megőrizni ezt a kivételt. Ez nem annyira világos, ugyanis Öttinger biztos úr, akit majd ma itt üdvözölhetünk, egyetért az ágazattal abban, hogy a kivétel fontos a remit, mint lex speciális, van pénzügyi piaci szabályozás, és van az MAD-nak egy folytatása, a MIFID, az EMID, tehát nagyon sok szabályozás létezik már, azonban sajnálatos módon vannak hézagok, és ezeket a hézagokat kell betömni, és ezért mutatjuk be a remitet. Miért szektor specifikus ez? Sok energiakereskedő, illetve energiatermelő, amikor derivátumokkal vagy hasonló termékekkel próbálja biztosítani a tranzakcióit, akkor nem a bankokkal kell nekünk itt foglalkozni. Hogyha a pénzügyi piaci szabályozást alkalmaznánk, akkor ezek a nagykereskedők hasonló feltételek mellett dolgoznának, mint a bankok. Ez mindenekelőtt a saját tőkére, saját tőke részre vonatkozik, és a saját tőke rész az itt nem adott olyan mértékben, és nem is várható el. És a kereskedelmi volumen az párosul gyakorlati fizikai termékekkel, gázzal, villamosárammal, és akkor gyakorlatilag már el is jutottam oda, amit szabályozni szeretnénk, tehát a hatályt, illetően a gáz és a villamosáram piacokra összpontosítunk, ugyanis ezeknek van európai dimenziójuk. Tanácskozást folytattunk az árnyék jelentések felelőseivel, hogy a szén és kőolaj is ide tartozon-e, de arra a következtetésre jutottunk, hogy ott globálisak a kereskedelmi áramlatok, ezért ugyan megfigyelhetjük a szén és az olaj folyamatokat, azonban nem kellene bevonni itt a hatály alá. Más a helyzet helyzetet a széndioksziddal, a CO2-vel, ugyanis a CO2 esetében, az emissziókereskedelem esetében nagyon szoros kapcsolat van a villamosárammal és a gázzal. Azon is gondolkoztunk, hogy a CO2-t hogyan vonjuk be, és hát hosszabb tárgyalások során a bizottsággal, és hát három főigazgatóságot érint ez a piac, az éghajlat és az energia főigazgatóságokat, és kellett találni egy formulát, hogy maradjon egy önálló ETS rendszer, ami a pénzügyi piaci szabályozásba tartozzon, de hát lesz egy megfigyelő hely, az ESA, az az ügynökség, amely már létezik, és ez a harmadik energiacsomag eredményeként jött létre, tehát az ESZA ügynökség figyelemmel kíséri a széndiokszid kereskedelmet, azután a pontos formulát erre vonatkozóan majd még meg kell találnunk, hogy ez milyen formában történjen. Nos, hogyan is áll majd a helyzet az ESZA-val? Az ESZA az egy ügynökség, amely az energiapiaci transzparencia szempontjából fontos szerepet vállal, tehát az európai szabályozók ezt egyfajta ügynökségként hozták létre, és ez a jövőben tranzakciókat, az villamosáramot, gázt érintő tranzakciókról értesítést, notifikációt kap. Majd most feltetik a kérdés, hogy ez hogy történik. Hát vagy úgy, hogy a tőzsdén keresztül, vagy pedig maguk a kereskedők, ha OTC, over the counter, tehát tőzsdén kívüli kereskedelemről van szó, akkor ők maguk fogják megtenni ezt a jelentést. Mi történik akkor, ha egy tagállamnak van saját adatbankja erre vonatkozóan, mint ahogy Németországban is, ahol létezik egy ilyen, a Szövetségi Versenyhivatalnak van egy ilyen pénzügyi piaci transzparencia rendszer, és akkor ott a bizottság javaslatától eltérően a módosító indítványokban azt javasoltuk, hogy ezek a tagállami helyek gyűjthessék be az ESZ-t helyettesítve ezt, és utána küldjék át Ljubljánába, és a az érintett piaci szereplők, akiket közelebbről meghatároztunk, ugye a fogalom meghatározások 2003-ból származtak az MAD-ból, és hát a piaci szereplőket nem akarjuk duplán terhelni, úgyhogy meg kellett találnunk azt a formulát, hogy ezeket az adatokat hogy lehet transzparensen gyűjteni. És hogyha ez ezzel rendelkezik ezekkel az információkkal, akkor nagyon érzékeny adatok ezek, úgy is kell velük bánni, és nagyon pontosan határoztuk ezt meg a bizalmas igazságra vonatkozóan a jogi szempontból és technikai értelemben is, ugyanis a szoftver kérdést még sokkal világosabban, egyértelműben kell tisztázni, és amikor az adatok nyilvánosságra hazatálóról van szó, akkor ezek a nagyon érzékeny adatok csak agregált formában hozhatók nyilvánosságra, és azt hiszem, hogy ebben egyet is értünk a bizottsággal. Hát akkor kire terjedjen ez ki? Minden piaci szereplőre, még akkor is, hogyha csak kis mennyiséggel folytat kereskedést? és nem nagy piaci szereplő, akkor is bekapcsolódjon ebbe a rendszerbe. Ezzel kapcsolatban mi azt mondjuk, hogy egy de minimis szabályra van szükség, és van egy szám, ami ugyan ö, többször hallható volt a tanácsi munkacsoportban, 600 GV, gigawatt óráról van szó, de hát szeretnénk ezt a számot elkerülni, mint de minimis küszöböt, ugyanis a véleményünk szerint még túl korai lenne egy adat, egy szám meghatározása, ugyanis mm, a az eddigi a folyamatot kell figyelemmel kísérni, és utána felhatalmazáson alapuló jogi aktussal kellene ezt a határértéket, ezt a de minimis határt a bizottságnak megállapítania. Ezen túlmenően, a felhatalmazáson alapuló jogi aktuson túlmenően az ember ugye mindig szól, beszélget arról, hogy a tanács mit csinál ezzel, mi a parlament, mit csinálunk ezzel, és amennyire én látom, létezik egy Memorandum of Understanding, egy mm, a bizottságok közötti, az intézmények közötti megállapodás, hogy hogyan kezeljük a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, és mi erre építve, erre az intézmény közi megállapodásra építve azt mondjuk, hogy ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok úgy szerepelnek, ahogy ebben, és ezt majd a módosító indítványokban látják is. Mi történik akkor, hogyha a piaci szereplők, akik a de minimisen túl helyezkednek, helyezkednek el, és az adataikat jelentik Ljubljánában, vagy a saját regionális nemzeti adatgyűjtő központjukban, hogyha abba a gyanúba kerülnek, hogy itt benfentes kereskedelem történik, vagy eh, piaci visszaélésre eh, került sor. Ebben az esetben az ESA eh, a gyanút jelenti a tagállami szabályozó hatóságnak, és az világos, hogy a mindenkori tagállami szabályozó hatóság az első gyűjtőpont, és tudjuk, hogy a szubszidiaritás elve alapján, és hát mindenekelőtt a különböző tagállami szabályozások, alapján nem minden szabályozó hatóságnak van megfelelő hatásköre, kompetenciája, hogy tényleg intézkedjen. Hát az ország, ahol, amelyet én a legjobban ismerek, ott a karteljog, a versenyjog ö, körébe tartozik. Ez tehát ez a, a tagállami szabályozó hatóságon múlik, hogy ö, ki az aki beavatkozik, ki az, aki lép. A döntő azonban az, hogy a szankciók harmonizálásra kerüljenek. De egy dolgot el kell kerülni, még pedig azt, hogy különböző szintű büntetésekre kerüljön sor, mert akkor ennek az lenne a következménye, hogy a kereskedelem oda összpontosul, ahol a legalacsonyabbak a szankciók, vagy esetleg végre sem hajtják őket. Tehát itt mindenképpen egy nagyon világos, egyértelmű, egységes szankció szankciórendszerre, harmonizált szankciórendszerre lenne szükség. Említettem már a fogalom meghatározást, a definíciókat, és ez ezt modernizálni kell az előző rendelethez képest, és a bizottság javaslata nagyon magas szintű volt, nagyon jó volt, úgyhogy itt részben már csak arról van szó, hogy ezeket a dolgokat az igaz, hozzáigazítsuk a kor követelményeihez. Egy fontos kérdés, amivel nem foglalkozott a javaslat, az az engedélyezés ugye minden piaci szereplő piaci szereplő, és engedélyezett engedélye kell rendelkeznie, vagy ahogyan az árnyék jelentés felelősökkel folytatott beszélgetések során ki is derült, hogy ezeknek csak regisztráltatniuk kell magukat? Elég az. A tanácsban nagyon különbözőek erről a vélemények. Van egy olyan csoport, amely nem akar se regisztrációt, se engedélyezést. Nálunk konszenzus volt, hogy legalább regisztrációra szükség lenne a nemzeti szabályozó hatóságnál, ez kívánatos lenne, tehát ne formális engedély, hanem regisztráció a de minimisen túl, tehát aki azt a de minimis küszöböt meghaladja, annak kellene magát regisztráltatnia. És hát azután még az a kérdés is felmerül, hogy hogyan kere, kezeljük az EU területén kívül elhelyezkedő, de fontos kereskedelmi központokat, Norvégiára, Svájcra gondolok, Norvégia ugye az európai gazdasági térség része, és így aztán nem kell külön kezelni, Svájc azonban nem tartozik ide, és hát itt még folynak a tárgyalások. A bizottságot is arra kértük, hogy világosan mondja meg, nevezze meg, hogy Svájcot hogyan lehet bevonni, ugyanis nagyon komoly kereskedelmi áramlatok az energiaderivátokat illetően is, hát Svájcon keresztül mennek át. Még egy technikai megjegyzés. A definíciók során abban maradtunk, hogy példákat fogunk felhozni tehát általánosított példákat, hogy meg tudjuk magyarázni azt, hogy a törvényhozó, a jogszabály alkotó szempontjából mi minősül benfentes kereskedelemnek, és nem szeretnénk mozgásteret hagyni az értelmezésre. A példák nem szokásosak jogszabály szövegekben, de itt ebben az esetben azt hiszem, hogy ez rendben lesz. Nagyon szeretnék köszönetet mondani ez alkalommal mindenkinek, az árnyék jelentések felelőse képviselőtársaimnak, Göbbelsz úrnak is, aki az Ekon bizottság véleményét készítette el. Az EKON-nak jó oka lett volna a legspeciális elutasítására. Nincs is igazán még meggyőződve arról, hogy szükség van, de hát ugye itt a parlamentben mi úgy látjuk, hogy az Ekon bizottság a véleményével ezt a szektor specifikus megközelítést látja. Ennyi, és köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm én is, és akkor Gyürk úrnak adom meg a szót, aki az egyik árnyék jelentés felelős. A szót elnök úr, és hadd gratuláljak a jelentéstevőnek a, a munkához ebben a fázisban is már, illetve köszönjem azt a, az elkötelezettséget, amivel törekszik arra, hogy az árnyék jelentéstevőkkel együttműködjön a kezdetektől, ezért hálás vagyok személy szerint is. Ami a, a jelentést illeti, a magam részéről az eredeti bizottsági előterjesztés is egy jó anyagnak tartottam, és azt látom, hogy a hangsúlyok még határozottabbá válnak azokon a területeken, ahol erre szükség van. Hagy értsek egyet ezekkel gyorsan, hogy aztán utána az aggájaimról egy kicsit részletesebben tudjak szólni. Egyetértek azzal, hogy szükség van sajátos, különleges szabályozásra az energiapiacon ezen a területen. Egyetértek azzal, hogy az adatok köre az egy delegated act formájában kerüljön meghatározásra, és hogy ez a parlamenttel való konzultáció eredményeképpen szülessen meg. A biztonságos adatkezelés hangsúlyos említésével is egyetértek, és nyilvánvalóan kerülni kéne a párhuzamos adatszolgáltatást, ahol csak erre lehetőség van, illetve az észszernek törekednie kell a hatékony együttműködésre a tagállami hatóságokkal. Ezek azok a, azok a hangsúlyok, amelyeknek a, a megjelenését egyértelműen támogatni tudom a jelentésben. Aggájaim a következő öt pontban vannak, igyekszem ezekre röviden, de egyenként kitérni. Először is a szabályozás hatókörének kiterjesztése két irányba merült föl ez a kiterjesztés, egyrészt az olaj és olajtermékekre vonatkozóan, másrészt pedig a széndiokszidra vonatkozóan. Mind a kettővel kapcsolatban aggájaim vannak. Az olaj-olajtermékekre vonatkozó kiterjesztést nagyon nehezen tudom elképzelni. Egy egészen más típusú piacról, globális piacról van szó, ahol a szállítással kapcsolatos szabályozások sem egyeznek meg értelmszerűen a, és paraméterek az áram- és gázpiaci sajátosságokkal. Ezért én itt legfeljebb valamiféle tájékoztató jellegű információszolgáltatást tartok elképzelhetőnek. Ami a széndiokszid kérdéskörét illeti, ez is egy, egy nehéz kérdés. A cél nyilvánvalóan támogatandó. Ezt a területet is látni kell, transzparenciát kell biztosítani. Ugyanakkor azt érdemes szem előtt tartani, hogy a széndiokszid piaci visszaéléseknek a természete az eddigiek tapasztalatok szerint nagyon más, mint eh, az áram- és gázpiaci visszaélések. Itt nem klasszikus eh, piaci visszaélésekről van szó, hanem jellemzően áfa, regisztrációs eh, csalásokról. Ezeket az új szabályozás képtelen lenne egyébként a jelenlegi formájában lefedni. Tehát nem adna választ a visszaélésekkel kapcsolatos problémákra. Másrészt elégtelennek bizonyulhatna abból a szempontból is, hogy eh, nem lenne képes lefedni az ETS piacot eh, teljes egészében. Ha mégis ezt tenné, akkor az észernek eh, cementgyárakat, a cukoripart, üveggyárakat kellene felügyelnie. Erre nincsen készen ez a hatóság, nem erre a célra került fölállításra. Túlzottan komplexé válna a feladata ebben az esetben, és nyilvánvalóan az egész rendszer felállítása is eh, jóval nehézkesebbé válna, mint ahogy azt eredetileg terveztük. Ezért az én megérzésem az az, hogyha a széndiokszidot, eh, széndioksziddal kapcsolatos eh, kérdéskört szabályozni akarjuk, akkor egy külön személyre szabott jogszabályra van szükség, azt megelőzően hatástanulmányokra, megfelelő előkészítő fázisokra, mechanizmusokra. Én ezt a magam részéről támogatnám, de hogy ebbe a jogszabályba bele tudjuk emelni a, a széndiokszid problematikáját, azt eh, erősen kétségesnek eh, tartom ebben a fázisban legalábbis. A második eh, pont, amivel kapcsolatban aggájaim vannak, ez az egységes európai engedélyeztetés kérdése. A céllal, tehát hogy legyen egységes európai engedélyeztetés, itt is egyet tudok érteni, hiszen ez hozzásegít az egységes energiapiac eh, megvalósulásához, eh, gyakorlati létrejöttéhez. Ugyanakkor azt látni kell, hogy ez a kérdés, ez már egy évtizede az asztalon van, és egy évtizede nem sikerült megoldást találni rá. Ha most eh, ezt a problémát beemeljük a jelenlegi jogszabályba, könnyen lehet, hogy a jelenlegi jogszabály és az eredeti célok elfogadását veszélyeztetjük Eh, amit nyilvánvalóan szeretnénk eh, elkerülni. Ezért valamiféle eh, köztes megoldásra van szükség. Az, amit a jelentéstevő a regisztrációval kapcsolatban mondott, tehát egységes engedélyeztetés helyett ebben a fázisban valamiféle egységes regisztráció, az számomra egy reális kompromisszumnak tűnik, tehát valószínűleg ebben az irányban érdemes tovább gondolni, tovább gondolkodni az elkövetkezőkben. A harmadik pont, amivel kapcsolatban kétségeim vannak, a büntetések szankcionálásának, harmonizálásának, tehát a büntetések harmonizálásának kérdése. Megint csak a céllal itt is egyetértek, elméletileg támogatandó a a célkütős, hiszen ha ez nem valósul meg, akkor a kockázatok valóban jelentősek, ahogy ezt a jelentéstevő is elmondta. Ugyanakkor nem tudom őszintén, hogy mekkora esélye vannak, mekkora esélye van ennek a típusú harmonizálásnak a tanácsban. Ugye egy nagyon komoly területen halad, hatolunk be a nemzeti szuverenitás, a tagállami szuverenitás eh, körébe. Eh, ezért én látom annak a kockázatát, hogyha ehhez eh, túlzottan ragaszkodunk, akkor megint csak a jelentés egészének előre haladtát veszélyeztetjük. Ezért a célral egyetértve jelzem a kétségeimet a megvalósítás mikéntjét illetően. Következő két szempont befejezésül, amelyek, amelyeket nem érintett most a jelentéstevő, de szeretném itt elővezetni. Az egyik a képviseleti irodák fölállítása. Komoly aggájaim vannak ezzel kapcsolatban is. Az észer Jubjanai irodája napokban, hetekben állt és eh, áll fölkezdi meg a működését. Egy válság idején rögtön arról gondolkodni, hogy egyébként további irodákat hozunk majd létre, ahogy ez az elképzelés egyébként szerepel a jelentésben. Tovább növeljük a bürokráciát, ez eh, szerintem kockázatos. Eh, komolyan meg kell gondolnunk azt, hogy erre valóban szükség van-e. A Különös tekintettel arra, hogy itt az információállomás egy jelentős része nyilvánvalóan hogy máshogy zajlana, mint, mint interneten, elektronikus módon. Hogy van-e szükség ebben az esetben képviselt irodákra, újabb alkalmazottakra, munkatársakra, bürokráciára, azt javaslom, hogy ezen gondolkodjunk még. Tudomásom szerint az Egyesült Államok beli szabályozó szervezet esetében, amely bizonyos tekintetben azért példaként, párhuzamként mindenképpen szolgálhat, nincsenek ilyen irodák, pedig hát a, a méret talán ott még e, esetleg jobban is indokolhatná, mint, e, mint Európában. Tehát e, javaslom, hogy ez még egyszer gondoljuk végig. És a, az utolsó pont, ez pedig a trade repository szolgáltatásnak a kérdése, ami szintén szerepel a jelentésben, vagyis hogy az észer a regulátori szerepkörön kívül trade repository szolgáltatást is nyújtson megint csak aggájaim vannak. Itt egy nyilvánvaló kereskedelmi tevékenységről van szó, tehát a regulátor egyben kereskedelmi szerepet is eh, betöltene. Ez minden esetben kockázatokat eh, jelent. Érdemes mérlegelni, hogy ezt a kockázatot eh, szükséges-e vállalni ebben a helyzetben. Én nem vagyok benne biztos. Ezek lennének tehát az agályaim, de még egyszer mindent összevetve azt gondolom, hogy egy kiváló jelentéssel állunk szemben, ami a legszebb reményekre jogosít fel bennünket, abban a tekintetben, hogy akár már első olvasatban is e, szállíthatjuk ezt a szabályozást a piac, illetve a fogyasztók számára. Köszönöm szépen. Kolléga Thomas. Thomas, kolléga kapja meg a szót. Um, um Itt egy egész erdőt vágtunk ki, hogy ezt a rengeteg dokumentumot ki tudjuk már nyomtatni. Tehát te magad nyomtattad ki azokat, nem? Ki mondja az elnök? Tehát te vagy a, a fapusztító. Igen, én vagyok az örök bűnös a fák szemében. Először is gratulálok az előadónak, főleg a módszerhez, de a tartalomhoz is gratulálnék. Rendkívül fontos területe ez az áram és gázpiacnak, egyáltalán az energiapiacoknak, de hát a politikusok számára ez egy nagyon nehéz terület, hiszen ki tudja közülünk, hogy részleteiben a tőzsdén hogyan folyik a kereskedés, még kevesebben tudják, vagy, vagy voltak ott közülünk, amikor kibocsátás kereskedelmet folytattak valahol. Ez egy nagyon összetett téma, ugye már vannak létező hatályos törvények, illetve vannak a küszöbben álló törvények a pénzügyi szabályozás területen, például a MIFID-del is van itt átfedés. Ezért nagyon-nagyon óvatosan kell eljárnunk. Uh, óvatosan kell uh, figyelnünk arra, hogy ki mit suttog a fülünkbe, és hogy mit is uh, veszünk be a módosítóinkba. Néhány pontot szeretnék felsorolni. Először is a jelentési kötelezettség kérdése. Ami részben nem tetszik a módosítóidban, az az, hogy a bizottság javaslattal szemben amely tulajdonképpen gondoskodna arról, hogy az összes adat azon az észerhez kerüljön, azzal szemben, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk Németországban a piaci átláthatósággal foglalkozó hivatal, foglalkozó bizonyos adatokkal, vagy a pénzügyi adatok mondjuk először a pénzügyi felügyelethez kerüljenek, és aztán az észerhez, akkor fennáll a kockázat, hogy az adatokat elaprózzuk, és, és hát Kérdés, hogy az USA-ban hogyan tudott a megfelelő felügyeleti szerv felfedni a gázpiac visszásságait és visszaélését? Hát azért, mert egy az egyben megkapta az adatokat a fizikai gáz áramlatokról, az összes tőzsdei határidős ügyletről, és így tovább megkapta azonnal az információkat. Tehát nekünk is arról kell gondoskodnunk, hogy az észer megkapja az összképet, az összességét az adatoknak, és csak akkor valósul meg, ha azon azonnal az élszerhez jut az összes adat, és utána osztjuk szét az adatokat, amelyek beérkeztek. Hát néhányan azt mondják, hogy az óriási bürokratikus terhekkel jár, de tudnunk kell azt is, hogy volt már egy kísérleti projekt, az e-control a londoni tőzsdével és más szolgáltatók, nagy szolgáltatókkal együtt végrehajtott az elmúlt évben, és ez rávilágított arra, hogy az információ 90%-a tulajdonképpen viszonylag egyszerűen továbbítható számítógépes rendszereken keresztül. Tehát a plusz bürokratikus teher az észerhez való közvetlen továbbítás miatt, ez, ez a többlet teher, a mai számítógépes korszakban tulajdonképpen annyira csekély, hogy, hogy ebbe az irányba kellene tovább mennünk. Az a fontos, hogy az OTC a tőzsdén kívül ügyletek területét világítsuk át, ezek százalékos arányukban talán ö, alacsony szintet képviselnek, de valójában ezek az ügyletek jelentik a legnagyobb veszélyt. a 17-es módosító a végfelhasználókkal kapcsolatban, hát mi is úgy látjuk, hogy néhány nagy végfelhasználó a kereskedelmi volumen alapján mindenképpen bele kell kerülnie a felügyeleti rendszerbe, éppen ezért üdvözöljük a módosításodat, és hát oda kell figyelnünk arra, hogy ezt megint úgy fogalmazzuk meg, hogy az OTC ügyletek is ennek a hatája alá kerüljenek. Ami az engedélyeztetést illeti, őszintén szólva, mi még egy kicsit itt ö, ö, nehezen tudunk dönteni, tehát hogy nemzeti engedély ugye azt jelenteni, hogy mindenki, aki nemzeti engedélyt kap, az európai piacra is kijuthatna. Itt kellene minimális normákat, standardokat bevezetnünk, vagy ehelyett ugye mondhatnánk azt is, hogy az észer ossza ki az engedélyeket, és az ehhez erre vonatkozó módosító indítványban van néhány részlet, amelyek nekem túlságosan az EFET kritériumait tükrözi, és nem félek tőle, hogy talán itt olyan ajtókat nyitunk ki, amelyeket jobb lenne zárva tartani. Aztán a másik probléma még az egyensúly a REMIT, a MED és a MIFID rendeletek között. Hát nagyon sok beszélgetést folytattunk az érintettekkel, és az az érzésünk, hogy van egy tendencia arra, vonatkozóan, hogy, hogy most olyan nagyjá tesszük ezt a remélt rendeletet, hogy a nagy kereskedők, a nagy gázos áramvállalatok ezt követően már nem is fognak a MIFID rendelet hatálya alá esni és mi inkább úgy vélekedünk, hogy a nagy kereskedők, a nagy gáz és áramkoncernek esetében mindkettőre szükség van, mindkét rendeletre, hiszen ezek akkora a vállalatok, hogy mind a pénzügyi felügyeletnek ellenőriznie kell a tevékenységüket, de ezzel párhuzamosan szükségünk van az összes információ arra vonatkozóan is, hogy, hogy mi is átlássuk a piacokat. Nem szabad abba az irányba elsodor megnyugtatni magunkat, hogy aztán azt mondják a nagyvállalatok, hogy hát már mi a remit hatája alá esünk, a re már nincs is szükség. Robert Goebbels és tapasztalatai uh, itt fontosak lehetnek, hogy itt hogyan, mire is vigyázzunk. Aztán a különböző hatóságok. Én úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata tiszta, tulajdonképpen a szabályozóknak kellene itt ellátni a a remétel kapcsolatos feladatokat, a német specialitásokat nem kellene bevenni a módosításainkba, meg semmi értelme, ez csak megzavarja az állóvizet. És hogyha majd valamikor a tárgyalások végére érünk, és akkor legspeciális, vagy, vagy, vagy egy kivételt kidolgozunk Németország számára, akkor ezt még mindig megtehetjük a végén, de én nem gondolom, hogy ezt a jelentésbe be kellene venni, ez nem szerencsés, maradjunk a bizottsági javaslatnál. Az észernek komoly szerepet szánunk, úgy gondolom, hogy a, a tanács itt már is ezt fel akarja vizezni, ugye a sudromány mélyre váltott, itt oda kell figyelnünk, aztán a szankciók harmonizációját én is fontosnak tartom. A barangolási irányelvben van már egy példa, amely alapján eljárhatnánk, és végül még két pont. Először is a regionális piacok kérdése. Én abból indulok ki, hogy a következő évek során regionális áram és gázpiacok fognak kialakulni, és ezért a regionális bíróságok szerepe nagyon fontossá fog válni. És ami nekem egy kicsit hiányzik, ugye van az észer, és vannak a nemzeti hatóságok. Valószínűleg a a szabályozási felügyeletek együttműködése mondjuk Franciaország, Hollandia és Németország között azért, hogy hogy biztosítsák a piac megfelelő működését, fontos lesz, hogy regionális szinten is megvalósulhasson, mert ez a valóság, ez a piaci realitás. És végül még a széndiokszid kérdése. Hát értem Gyürk úr fenntartásait, de más részről a széndiokszid egy nagyon fontos részét képezi a villanyáron kereskedésnek, ezért fontos, hogy az észre minden erre vonatkozó adatot megkapjon, különben leegyszerűsödne a helyzet és úgy gondolom, hogy a parlament részéről itt az első olvasatban valóban egy jó alapvetéssel kell indulnunk, és majd utána lehet ezt tovább tárgyalni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Csimánszki úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Igen, ez egy nagyon fontos jelentés. Itt van egy dokumentum, amely nagyon komoly jelentéstétel és tájékoztatási kötelezettségeket ró egy egész ágazatra, és itt hát fenntartásokkal kell élnünk, különösen két szempontból. Először is ami a bizalmas információk védelmét nyújtani, védelmét illeti, illetve ezeknek a közzétételével kapcsolatban valóban óvatosan kell eljárnunk. Nem tudom, hogy elég szigorúak ezek a definíciók és meghatározások, és hogy a határ meghúzása valóban egyértelmű-e. Hát itt egyértelműen érzékeny adatokról van szó, és ugye itt arra van szó, hogy agregált formában továbbítanák ezeket az érzékeny adatokat. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy hogy az észer kapjon erre vonatkozóan megfelelő hatásköröket. Egész jónak találom a megoldásokat az informatikai standardok tekintetében. Az ENISA-ra történő utalás, ez csak erősíti az egész rendszert, úgy gondolom. Az észer felelőssége, abban az esetben esetleg kiszivárognának az adatok, hát ez még további kidolgozásra vár. Aztán az intézményi kérdések. Úgy gondolom, hogy az egyetértési megállapodás a feltámazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozóan jó alapot nyújt, de mégiscsak fontos, hogy a további problémákat is elkerüljük, hogyha a bizottságot felelősségre kívánják vonni a feltámazáson alapuló jogi aktusok esetében itt ugye az előadó, a tanács, a parlament részvételét is feltüntette, de úgy gondolom, hogy erre is oda kell figyelnünk. Aztán a szankciókkal és eljárásokkal kapcsolatos minimális szabályok, hát a, a szándék nagyon magasztos, de nem szabad, hogy joghézagok alakuljanak ki, és hát nem tudom, hogy hozzájárulnak-e ahhoz majd, hogy, hogy ilyen részletesen határozzuk meg, vagy avatkozzunk be a szabályozó ügynökségek hatáskörébe itt a, a legfontosabb, hogy a szankciók esetében minimális szabályokat határozunk meg, de ennél tovább én nem mennék az eljárások tekintetében, legalábbis nem. Mi alapos megfontás után arra következtetésre jutottunk, hogy ez túl messze megy az, hogy az intézményes személyzeti kérdésekbe, struktúrákba bővít, hogy ez a struktúrát még kibővítsük, ez túl messze megy. Tehát az, hogy még különböző helyi képviseleteket dolgozunk ki, vagy állítsunk fel, ez túl messze megy. Jobb lenne, hogyha a központot erősítenénk. Hát ez az ügynökség még mindig felállítás alatt áll, én jobbnak tartanám, ha ezt erősítenénk, mint hogyha forrásokat szétosztanánk a különböző helyi regionális képviseletekre. Aztán a széndiokszid kérdése. Hát ez nagyon is jogos, hogy a remit foglalkozzon a széndiokszid kibocsátási piacokkal is, de hogyha a remit hatája alá kívánjuk ezt helyezni, akkor szélesebbé kell tennünk a hatáskört, és ezzel meghosszabbítjuk majd az eljárás. És kérdés, hogy ebbe belemegyünk el, hogy tehát, hogy érdemes-e késleltetni az elfogadást, annak érdekében kibővítsük a remit hatáját. Egyébként nagyon tetszik nekünk ez a megközelítés. Nagyon örülnénk, ha az ezzel kapcsolatos jelentés első olvasatban el tudnánk fogadni, bár ez nem lehet öncélú dolog. Úgy gondolom, kiváló volt az együttműködés az előadóval, és ez reménykeltő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Vidák Quadrasz kolléga kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok a jelentéstevőnek, Haci Merka kiszúrnak, aki jelentős javításokat eszközölt a bizottság szövegén, és bizonyos gondolatokban osztozom a bizottság többi tagjaival. Túlmenően azokon a nyugtalanságon, amelyeket a jogbiztonság kérdése vet föl, szeretném látni ebben a jogalkotási aktusban, hogy milyen hivatkozásokra utalunk. Pontosan milyen ö, már ö, ö, nyilvánosságra hozott szövegekre hivatkozunk. Tehát a 9-es per 5-ös és 8-as cikkekhez szeretnék hozzáfűzni, megjelölvén azokat a publikációkat, amelyekben ezekre utalás van. Így véget lehetne vetni a belső információ áramlásnak a 2 per 1-es cikkre is utalok. Úgy gondolom kockázatos lenne úgy tekinteni, hogy a nyilvános információ a médián vagy az engedélyezett platformokon keresztül szivárognak ki. Most a jogbiztonsággal kapcsolatos másik elgondolásom az, hogy ez összeegyeztethető bizonyos manipulációs kísértésekkel. A kettes és harmadik bekezdésben, valamint a harmadik cikk negyedik bekezdésében is érzékelhetők ezek a törekvések hogyan, hogyan lehet érzékelni azt, hogy kísértés van a manipulációra? Jogilag ez nem egy pontos meghatározás, ezt jobb volna nyilvánvalóbbá tenni. A harmadik megjegyzésem, szeretném kiemelni, hogy a piaci árat, a kereslet és kínálat egyensúlya vagy változása határozza meg, valamint egy csomó egyéb tényező, az idő, a kronológia, a, a, a természeti körülmények, a széljárás, a szállító és elosztó hálózatnak a kapacitása, tehát a kereslet-kínálat törvénye az árakban is megnyilvánul. Ezt teljes mértékben el kell ismerni ebben a jelentésben. Ahogyan az egyik főbb kritériumot is, amely a, az árak meghatározásának ö, ö, eszköze. Úgy gondolom, hogy az indexálás az nem, nem elégséges. a beindítási költségei a különböző műveleteknek, járulékos műveleteknek a, ki a kiaknázás során. Ez, ezt is számításba kell venni, és összeadni. Ami a delegált aktust illeti, amikor ezt az a tájékoztatási kötelezettséget meghatározzuk, egyetértek a jelentéstevővel, az előadóval. Hogy az összes tevőleges résztvevőt bevonjuk a vitába, az 1, 3 és 25-ös módosítókra utalnék végezetül, annak érdekében, hogy elkerüljük a piaci cselekvők túlterhelését, szükséges, hogy az információt az ügynökségre koncentráljuk, és kerüljük el az átfedéseket. Ebben az értelemben üdvözölnöm kell a négyes módosító indítványt, a jelentéstevő egyébként már maga is utalt erre, magam részéről szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a 7 per 4-es cikket átformáljuk szövegileg. Nem, nem, nem volna jó, hogy bármilyen más intézmény, amely érzékeny információkhoz jutott, ne tartsa tekintetben a 9-es cikkben ismertetett titkossági záradékot. Tehát mindenkinek, aki ezekkel az információkkal rendelkezik, tiszteletben kell tartani ezt az áradékot. Az információkat védeni kell, világosan, jogilag jól meghatározott feltételeknek kell alávetni, pontos megfogalmazással, és nagyon határozottan kimondva. Balcsitis kolléga kapja meg a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, ezért a nagyon jól strukturált dokumentumért, ez a dokumentum valamennyi fontos, alapvető elvet megemlít az energiapiacok jövőjével kapcsolatban. Azt is meg kell említenünk, hogy nagyon gyorsan benyújtásra került a dokumentumot, amely nagy befolyással lesz a jövőre. A tisztességtelen gyakorlatok az energiapiacon nem csak az árakra hat ki, hanem hatnak ki, hanem politikai eh, nyomásgyakorlással is alkalmazhatják ezt. És hát vannak államok, amelyek sok százezer eurót fizetnek, többletet fizetnek azért, mert nem sikerült egy egységes energiapiacot kialakítanunk. Nemrégiben vitattuk meg az élelmiszerek árával kapcsolatos jelentést, és arra következetesen jutottunk, hogy a spekuláció, az árspekuláció, az egyik eh, legjelentősebb oka annak, hogy emelkedtek az élelmiszerárak bizonyos régiókban és országokban. Ugyanez az energia árakra vonatkozóan is igaz lehet. Most inkább az elvekről beszélnek, nem is annyira erről a konkrét dokumentumról. Jó, hogy ez a dokumentum beszél az átláthatóság elvéről, arról, hogy létre kell hozni a az észer ügynökséget, hiszen szükségünk van egy adatgyűjtési rendszerre, hiszen ezek az adatok nagyon fontosak lesznek a jövőben, hogyha előre akarjuk látni a, az energiastratégiánk szempontjából a jövőt, Egyelőre be kell vallanunk, hogy sajnos hiányoznak a megfelelő egységes adatok. Egyelőre az egyes tagállamokban gyűjtik az adatokat, habár az általános, egyetemes, egységes adatok mindannyiunk érdekét szolgálnak. Aztán második pont a széndiokszid kibocsitási piac. Ezzel kapcsolatban vannak nekem is fenntartásaim úgy gondolom, hogy ezt a rendeletet nem kellene túlságosan és kiszélesítenünk, és ezáltal a legfontosabb kérdés szem elől téveszteni, hiszen itt arra van szó, hogy egységes energiapiacot kívánunk teremteni. Hogyha ezt e, sikerül elérnünk, ezt az egységes energiapiacot meg tudjuk teremteni, akkor utána ezt már alkalmazni tudjuk majd a széndiokszid kibocsátási piacokra is. Ami pedig a piaci visszaéléseket illeti. Litvániában van egy nagyon világos példánk. Az Ignalina atomerőművet lezártuk, bezártuk, és ezért most drágább lett az áram Litvániában, mert az energiaszolgáltatók most vissza tudnak élni a piaci pozíciókkal. Aztán a gázpiacok kérdése. A jövőben csak emelkedni fog a gáz iránti kereslet és ennek a dokumentumnak arra is ki kellene térnie, hogy az a célunk, hogy egy gáz közbeszerzési csoportot szeretnénk felállítani. Tavaly már búzák elnök úr is beszélt erről. Tehát összességében ez egy nagyon érdekes dokumentum, és mindannyian ö, ö, javaslatokat tettünk arra, hogy még javítsuk ezt a dokumentumot, de az hát az alapelvnek annak kell lennie, hogy 2014-re töröljük el az úgynevezett energiaszigeteket, és teremtsük meg egy egységes rendszert, amelyről ez a dokumentum is szól. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. A szocialista árnyék jelentés felelős Svoboda úr nem tudott ma eljönni. Én nagyon szorosan együtt működtem vele, és Kaci Márkakis kollégával is találkoztam már, úgyhogy azt a, haupt, azt a főcsapás irányt, amit hallottunk, teljes mértékben támogatom. Persze lehet részletekről beszélni, mindig mindenki tud egy javaslatot, illetve egy javasolt jogszabályjal kapcsolatban még jobbító megjegyzéseket tenni. Egy dolog biztos számomra, mégpedig az, hogy erre a rendeletre nagyon nagy szükség van, én személyesen a szociális piacgazdaság nagy híve vagyok, és hát persze ez soha nem tökéletes a piac, és hát mindenütt vannak piaci visszaélések, erre mindig kerül, erre mindig történik kísérlet. És nekem lehetőségem volt, hogy a piaci visszaélésekkel kapcsolatos irányelv előadója lehettem, de hát ezt most nem tudjuk alkalmazni, úgyhogy a bizottság nagyon jól tette, hogy előállt ezzel a jogszabály javaslattal. Ez egy legspeciális, ahogy Jorgos mondta, de nagyon nagy szükség van rá. Tudni, tudni kell, hogy a villamosáram tőzsdéken, a gáztőzsdéken születnek kontraktusok, és a legtöbb esetben ez a virtuális áramról szól, nem, nem igazi villamos áramról, virtuális áramról, és ezeken a piacokon nem csak villamosáram és gázkereskedők vannak jelen, hanem bankok is egyrészt azért, mert sok ügyfelük van, néha saját számlájukra dolgoznak, és hát a hedge fundok, a kockázati alapok és más pénzpiaci szereplők is megjelennek ezeken a tőzsdéken, és néha komoly ár ingadozások jelennek meg a piacokon, és hát ezt nem lehet észérvekkel megmagyarázni. Tehát tény, hogy a liberalizált piacokon a tartalékkapacitások csökkennek, és ennek azután az lesz a következménye, hogy egyre volatilisabbak lesznek az árak, és ezek az áringatozások a kereskedők ugye örülnek ennek, mert itt sokkal több pénzt lehet keresni, mint növekvő árakkal. 2008-ban például a spot piacokon, a villamosáram spot piacokon egy megawatt 31 ó, euróba került átlagban, és azután megemelkedett iszonyatos mértékben 1400 euróra. Január 16-a és 17-e között az idén a spotpiaci ár néhány óra alatt négyszeresére nőtt 15 euróról 60 euróra. Egyszerűen azért, mert egy nagy társaság mindent felvásárolt, és azután jött is a, látható volt a magyarázat, hogy egy nagy szállító lekapcsolódott a hálózatról, és ezt valószínűleg tudták, úgyhogy ez egy ilyen tipikus benfentes kereskedelem volt, és hát a gazdaság és a végfogyasztók érdekei ellen van ez. Azt hiszem, hogy ezért ez a rendelet nagyon szükséges, és a jelentés készítője, én is a, a mi bizottságunkban majd ennek az elfogadását fogom ajánlani. Még három megjegyzést hagy tegyek. Ha elfogadjuk ezt a rendeletet, akkor persze az észer ügynökségnek, ami ugye csak néhány hete működik Ljubljanában, ezt megfelelő forrásokkal kell ellátni, hiszen e, források nélkül ezt a többletmunkát nem tudja elvégezni. A a probléma, amit a raportőr említett, hogy ki kellett terjeszteni ezt a CO2 piacokra, avagy sem. Én ebben támogatom, hogy igen, mert láttuk, hogy éppen a CO2 piacokon nem csak szájber támadások voltak, hanem csalásokra is sor került elég nagy léptékben. És Kaci Márkakis jelentésével kapcsolatban ugye véleményt mondunk, és hát, hogy most akkor kiterjesszük el a CO2-re ezt, vagy egy ellenjavaslatot tegyünk. A bizottság azt mondta, hogy újra átdolgozza a MEFID irányelvet, és a piaci visszaélésekkel kapcsolatos irányelvet is felül kell vizsgálni. Elképzelhető, hogy a CO2 kereskedelem ezekbe a keretekbe kerül be, vagy egy lex specialisba, de nem fogadható el az, hogy a CO2 kereskedelem továbbra is egyfajta tere maradjon a csalóknak és a spekulánsoknak amikor szabályozásról beszélünk, akkor egyben szankciókról is beszélnünk kell. Ez feltétlenül szükséges, hogy a szankciókat harmonizáljuk, és ezen a területen is lépésekre van szükség. A néppárti kollega azt mondta, hogy az államok ezt nem nagyon szeretik, mert azt mondják, hogy mi hatáskörünkbe tartozik a szankció, és az államok helyett itt senki nem akar szankcionálni és szankciókról dönteni, de az Európai Unión belül ebben a szellemben kell, hogy legyen egy, egy megfelelő játéktér, egy level playing field, ahol azonosak a játékszabályok, és mindenhol egyformán elrettentők. Kaci Márkakis kollega, amit elmondott, azt tudom támogatni ezzel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm. Ha az órára nézek, látom, nincs sok időnk, mindjárt jön a biztos úr, úgyhogy talán még a bizottság képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr, én is azzal kezdem, hogy köszönöm Kaci Márkakusz úrnak a munkáját és minden hozzászólónak azt gondolom, hogy az alaphangvétel pozitív volt. Köszönöm a támogatást, köszönöm a jó együttműködést a raportőrrel, tényleg nagyon jól működött az együttműködésünk, és köszönöm az elvi támogatását, hálás vagyok ezért. Úgyhogy most nem szeretném hangsúlyozni, hogy miben értünk egyet, inkább azokról a kérdésekről beszélnék, amelyek itt felmerültek, mert ez valószínűleg érdekesebb. Nem csak ő, hanem mások is, Gyürk úr, Göbelsz úr is felvetették a CO2 kérdését. Biztosíthatom önöket, hogy a bizottságnak az az érdeke, hogy a CO2 kereskedelem nem maradjon egy ilyen jog ö, ö, mentes térben egy, nem maradjon egy joghézag, azt gondoljuk, hogy ezt szabályozni kell, de azt is gondoljuk, hogy a tanúsítványkereskedelem a CO2 esetében a MED és a MIFID körében biztosabb kezekben van, mint a REMIT-ben, és a carbon trade, a karbonkereskedelem az elsődlegesen az ottani pénzügyi eszközökkel áll kapcsolatban, és a pénzügyi szabályozók talán jobban megfelelnek annak, hogy ezt figyelemmel kísérjék és vizsgálják, bár nyitottak vagyunk, hogy az észre ezt is figyelemmel kísérje, tehát betekintést kapjon. Ami pedig az illetékes hatóságokat illeti, és a, azt a problémát, hogy a speciális német problémát, hogy van egy saját belső hivatal, amely ezzel foglalkozik. Mi azt mondjuk, amit Türmes úr mondott, úgy gondoljuk mi is, hogy nem szabad itt egy ilyen patchwork megoldást alkalmazni. Megvannak az energiafelügyeleti hatóságok, ez alkotja az észer gerincét, és az észer játsza a kulcs szerepet a felügyelet terén, a villamosáram piacon, együtt kell működni azokkal a kollégákkal, akik ott ülnek az észer tanácsában, felügyeleti, felügyelő tanácsában, és biztos vagyok, hogy nincs szükség itt további részekre nem kell egy ilyen patchwork szőnyeget szőnie, ahogyan azt Turmes úr mondta, az energiafelügyeleti hatóságoknak kell egymással kapcsolatban állniuk és gyakorolni a felügyeletet a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatosan. Ez csak két helyen fordul elő a mi javaslatunkban. Azt gondoljuk, hogy a bizottság a fogalommeghatározások modernizációját illetően fontos szerepet kell, hogy kapjon, és hát a delegált aktus lenne az a modell, amelyet már a short selling jogszabály esetében is alkalmaztunk, úgyhogy nem új ez, tehát ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktus a megfelelő eszköz a döntések meghozatalára. Az engedélyezést illetően kicsit szkeptikusabbak vagyunk, mint Kaci Markakis úr, úgy gondoljuk, hogy nincs szükség itt nagy bürokráciára, ő jelezte, hogy a regisztráció lenne a köztes megoldás, hát ebben a kompromisszumban akár meg is állapodhatunk, de egy ilyen átfogó engedélyezés minden piaci szereplő számára azt hiszem, hogy nem reális, és nincs is ok, hogy ezt bevezessük. A szankciókat illetően nagyon sok munka történt már a pénzügyi piacokkal kapcsolatban, hát itt kereszt hivatkozásokat lehet tenni, hogy ottan hogyan alakulnak a szankciók, ez is lehet megoldás a villamosáram és a gázkereskedelem terén. A, hogy lefedi-e a nem EU piacokat, mindez ugye Norvégia nem jelent problémát, ahogy helyesen mondták. A svájci piac bevonása a priori nehéz, eleve nehéz. A bilaterális tárgyalások során most folynak ezek, megoldásra kell törekedni, de felhívom a figyelmet, hogy az uniós vállalatok, amelyek Svájcban tevékenykednek, szintén bejelentés kötelesek, tehát ha másik oldalról közelítünk, akkor talán a megoldás is megvan, tehát azok a vállalatok, akik kereskednek, szintén megfoghatók. A képviseleti irodák nyitása európai városokban, hát egy kicsit óvatosan fogalmaznék én is, jó, hogyha van kontaktpont Brüsszelben, de hát most a modern technológia idején nincs igazán szükség további irodákra mindenütt Európában. Nincsenek, nincs szükség ilyen észer kirendeltségekre és semmi további bürokráciára. Türmes úr javaslata regionális piacokat figyelembe kell venni, ez érdekes, meglátjuk majd, hogy hogyan lehet megfogalmazni, mindjárt vége. Amit Vidal Kvadrasz úr mondott, azt részletesen meg kell vizsgálni, így első hallásra érdekes, tehát a megfogalmazástól függ. Kaci Markakis úrnak szeretnék még egyszer köszönetet mondani a támogatásért, és hogy ilyen pozitívan fogadták javaslatunkat. Köszönöm szépen. Kaci Markakis úr még röviden. Igen, köszönöm szépen, köszönöm a bizottságnak azt is, hogy minden pontra kitért. Én úgy gondolom sikerül majd kompromisszumra jutni. A liazon irodákat, képviseleteket illetően nem akarjuk mi árasztani egész Európát ilyenekkel, csak egy-két kereskedelmi központban lenne erre szükség, és nem azért, hogy közvetlenül beavatkozhassanak, hanem attraktív munkahelyeket teremtsenek. Néha nehéz elmenni Ljubljanába. Ez nem úgy van, mint az USA-ban, ahol ugye egy nyelvet beszélnek. Hát most itt, ha egy spanyol szakértőnek Ljubljanába kell menni, akkor ott lehet, hogy gondja van a gyerekek iskoláztatásával, még Párizsban, Brüsszelben ez esetleg egyszerűbb, úgyhogy ez a, az ok, amiért fontos a liaison iroda. De hát köszönöm az elhangzott gondolatokat. Köszönöm, és akkor még annyit szeretnék mondani, hogy április 19-e 12 óra a módosító javaslat javaslatok benyújtásának a határideje, akkor most egy pici szünet, ezt arra használom, hogy néhány félreértést szétoszlassak. Csicseszter úr jelentésével kapcsolatban a módosítók határideje április 13 délben, és következik a 17-es napi rendi pont, Öttinger biztos úr látogatása. Már itt van állítólag az épületben, nagy szeretettel, illetve itt is van a teremben, nagy szeretettel köszöntöm. Tehát köszöntöm a biztos urat a sorainkban, ismételten eljött hozzánk, éppen ezért nem is kell itt hosszú felvezetést tartanom, hanem a biztos urat rögtön megkérem, hogy ragadja meg a szót, és mondja el nekünk a bevezetőjét, hogy megkezdődhessen a beszélgetés közöttünk. Öné a szó. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim Uraim, kedves képviselők, köszönöm szépen az alkalmat erre a megbeszélésre. Önökkel együtt végig fogok menni a napi renden, a következő hónapok napi rendjén, és meg fogom önökkel beszélni a súlyponti kérdéseket, amelyek a bizottság szempontjából az energia ügy területén jelentősnek mutatkoznak. Az a február 4. Európai Tanácsi Ülésből indulunk ki, és annak az ülésnek a hátszerét fogjuk kihasználni. És elsősorban az energia, energetikai belső piacot kívánjuk most már erősen támogatni és elősegíteni. Egyszerűen az, hogy 15 éve már létezik a törvény, a gáz és villamos áram belső piacára vonatkozó törvény, még mindig nem teljesedett ki a az energetikai belső piac még mindig kevés az átláthatóság, kevés a verseny, ez nem megengedhető. A tagállamok egyre inkább abban látják a feladatokat, hogy védjék és támogatják a, támogassák a, a saját piacokat, és belenyúljanak a piacaikba. A belső piac megvalósítása tehát az elsőleges célunk 2014 ennek a határideje. Ezzel párhuzamosan aktuálisan a harmadik belső piaci csomagnak az átültetését is e, figyelmel követjük. Már át kellett ezt ültetni, a legtöbb tagállamnak sikerült, és ez néhánynak nem. E, nyárig még e, tanácsadó szerepben követjük figyelemmel ezt a folyamatot, de utána erősebben fel fogunk lépni ott, ahol nem vagy nem elegendő mértékben valósították meg a belső piacot Másodszorban a külső dimenziót szeretnénk előtérbe állítani, és közös európai energetikai külpolitikát szeretnénk megalkotni, mert a tanács részről vannak első dokumentumok, a bizottság részéről is, és nyáron nagyon szívesen visszatérek önökhöz, hogy megvitassuk azt, hogy hogy hol is van értelme egy ilyen közös külső politikának az energetika területen, hiszen nem akarjuk a tagállami politikát helyettesíteni, kiegészíteni szeretnénk ott, ahol közös európai célokat együttesen, közösen jobban tudnánk megvalósítani, és ahol a, a külső energetikai partnerek e, indokolják azt, hogy mi közösen lépjünk fel aztán a Kelet-Európa, Dél-Kelet-Európa és a Kaszpi-tenger, a, és a földközi-tengeri térség, mindezek egy közös külső energetikai külpolitikát indokolnak, úgy gondolom. Aztán a harmadik pont, a 2050-es energetikai menetrendet fel fogjuk állítani, ez egy nagyon ambiciózus terv. Ha most belegondoljunk, hogy 2070-ben járunk, és 2007-ben járunk, és 2011 szeretnénk prognózist felállítani, és akkor már tudtunk volna a, az olajválságról, tudtunk, a mai tudásunkat fel tudtuk volna használni, akkor egészen másképp alakult volna a helyzet. Éppen ezért most is nehéz 2011-ben 2050-re előrejelezni bármit is, de hát itt nem a dátumról van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy a, a következő és azt követő a 2020-as évtizedben hogy fog kinézni az energetikai uh, paletta, a befektetők számára legyen szó akár energiatermelőkről, akár energiatároló vállalatokról, vagy kutatókról, infrastruktúra vállalatokról, mindenképpen nekik biztonságra, tervezési biztonságra van szükségük, és ezért kidolgozzuk ezt a menetrendet. A bizottság részéről a tanács ezt ha jóvá hagyja, akkor ezt fajta biztonságot tudunk teremteni a befektetők számára, és ezzel növelhetjük is a befektetéseket az energiapiacon. Jelenleg folyik ugye a stressztesztek előkészítése, ez egy új, eh, eh, eh, nem előre látható fontos feladat a 2011-es évnek. Intenzív kapcsolatban állunk a Nemzeti Atomenergia Hatóságokkal, hogy a, az ellenőrzési kritériumokat kidolgozzuk, hogy eldöntsük, hogy ki és hogyan fogja az ellenőrzéseket végrehajtani, milyen kritériumok alapján, hogyan fogják értékelni a teszteket. És ez év karácsony előtti európai tanácsi ülésén fogjuk majd a javaslatokat és az eredményeket értékelni jelenleg foglalkozunk ezzel is, és tárgyalásokat folytatunk annak érdekében, hogy az ebből a szempontból fontos uh, szomszédokat is megszólítsuk, hogy ők is vegyenek részt a stressztesztekben. Ukrajnával állunk kapcsolatban, Oroszországgal, jövő héten Svájccal is felveszünk a kapcsolatot, és meghívást küldtünk Örményországnak, Horvátországnak, és olyan országoknak, és például Törökországnak, Fehér Oroszországnak, uh, hogy egy pán-európai biztonsági tesztet tudjunk megvalósítani az atomenergia területén. Ezen kívül a súlypont továbbra is az infrastruktúra. Az első közleményünket követően ősszel egy új jogi eszközt fogunk kidolgozni a TEN-E hálózat felülvizsgálatára és finanszírozására vonatkozóan. Az infrastruktúra bővítése számunkra elsődleges jelentőséggel bír. Ezen kívül foglalkozunk továbbra is az energiahatókonyság kérdésével. Ugye 9 éven belül 20%-os növekedést akarunk elérni az energiahatékosság területen. Itt ugye önkéntességről beszélünk, csak bizonyos intézkedések vonatkozásában beszélünk kötelező elérásokra, de a 9 év leteltével kötelezővé fogjuk tenni az intézkedéseket, hogyha a jelenlegi tendencia nem változik a tagállamokban aztán a középületek szintén fontos szerepet játszanak ebben a vonatkozásban. Egyrészt szeretnénk a piacot is ezzel támogatni, másrészt példát szeretnénk mutatni, és hát ezért is, mert az épületek, a meglévő épületek 12%-a középületekhez tartoznak, tehát iskolák, egyetemek, parlamenti épületek, kaszárnyák, polgármesteri hivatalok, idős otthonok, mindezek a középületek nagyon fontos fontosak számunkra. Ezeknek az épületeknek az energiahatékonyságát évente csak egy másfél százalékos eredményt tudunk elérni ha ezt meg tudjuk valósítani másfél százalékot, akkor szép lassan előre haladunk, de mi valójában 3 százalékot szeretnénk elérni, ezzel felgyorsítanánk a folyamatot. Ha ez az irányelv kötelezővé válik, akkor a középületek energiahatékonyságára ö, vonatkozóan 3 százalékos célt fogunk kötelezővé tenni. E, fontos e, ebből a szempontból, hogy megfelelő költségvetési források állnak rendelkezésre a közés alapokból, a struktúrális alapokból, de egyelőre nem hívják le százszázalékosan a tagállamok az erre a célra elkülönített forrásokat. Szeretném, ha az energiahatékonyság már a jelenlegi költségvetésben megjelenő, 2014-től pedig még erősebb szerepet játszana, a lehívható forrásokat kell a strukturális alapok programjaiban biztosítani az energiahatékonyság, az épületek energiahatékonysága számára. Az elmúlt évtizedekben nagyon sok pénzt költöttünk az épületek renoválására, de leginkább a műemlékvédelemről volt, szóval kifestettük, stukkoztuk az épületeket, a szebbek legyenek, vagy például a piacokat újítottunk föl, és macskakövekkel, diszkövekkel álltunk el, de senki sem gondolt az energiahatékonyságra, ez nem volt túl vonzó, ez egy láthatatlan dolog. Tehát az, hogy energiahatékonyabb lett az épület, ez kívülről nem látszik. De hát pedig hát négyzetméterenként 300 vagy 500 eurót kell kiadni, és csak később térül meg ez a befektetés. A magán kézben lévő épületek számára is ki kell dolgoznunk célokat, és a középületek tekintetében is kötelező célokat kell kidolgoznunk. Aztán az intelligens hálózatok kérdése. Bármennyire is úgy vélem, hogy a pán-európai infrastruktúra, a szuperhálózatok európai hálózata nagyon fontos, hogy például az északi tengeri áramot eljutassuk az európai fővárosokban. Bármennyire fontosnak is tartom ezt, intelligens kell tennünk a hálózatot, és a fogyasztás is, hogy ez valóban észszerű lehessen és nem szabad lebecsülnünk a decentrális rendszereket sem. Ezért az intelligens hálózatokra vonatkozó közlemény valóban irányadó. Itt új technológiai standardok kidolgozására van szó, adatvédelmi kérdésekre van szó, fogyasztók adatainak védelmére. Jogi kereteket kívánunk teremteni, hogy vonzóvá tegyük, ösztönözzük az intelligens hálózatok kialakítását, valamint kutatás, fejlesztés és az új rendszerek kialakítása is ide tartozik és hát ezzel el is jutottunk a következő kutatási keretprogramhoz. Általánosságban a kutatás kérdésében én az életékes biztos a Georgen Quinn asszonya nagyon jó kapcsolatot ápolok, és legkésőbb 2014-től szeretnénk az energiakutatási forrásokat erősíteni, növelni a kutatási költségvetésen belül különösen a tárolási technológia kidolgozására és a hálózati technológiák kialakítására kell forrásokat kidolgozni. Jelenleg ugye a HEDO programon kívül semmiféle más projektünk nincs az energia tárolás területén, és hát másféle új energiatárolási technológiákra is szükségünk lenne. És hogyha megengednek egy megjegyzést, fél évvel ezelőtt a gáz ellátás biztonságára vonatkozó irányelvet elfogadták, és úgy döntöttek, hogy minden tagállamnak 30 napra elegendő gáz kell, hogy tároljon, annak érdekében, hogy szükség esetén vészhelyzetben nehogy öm, sarolhatóvá válhasson, vagy hogy az ipar, az életminőségre nézve, életminőség ne kerüljen veszélybe, hogyha esetleg valamiféle szűk keresztmetszet lép fel fontos lenne, hogy 30 napra elegendő áramot is tudjunk tárolni. Ez is egy fontos cél lenne. Jelenleg ez nem kivitelezhető, de az, ebbe az irányba való előrelépés én megvalósíthatónak tartom, például a vagy különböző új tárolási lehetőségekkel. Nem kivitelezhetetlen ez a cél sem. Aztán a tengeri olaj és gáz kitermelés kérdése a párbeszédek során itt már felmerült a jogkézagok kérdése. Európai standardokat kívánunk kidolgozni ezen a téren is. Tehát ezek lennének az alapvető fontos pontok, amelyek ebben az évben lezárásra kerülnek, vagy pedig továbbra is folyamatban vannak és hát a koordinátorokkal, az önök szakbizottságával is hajlandó vagy készen állok, hogy intenzív bilaterális kommunikációt folytassak. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. 5 óráig van időnk az eszmecserére, hogyha válaszokat kívánunk kapni a biztos úrtól, akkor először is a kérdésekre kell koncentrálnunk talán megegyezhetünk abban, hogy az üdvözlést és a köszönetnyilvánítást hagyjuk el, és csak is a kérdésekre koncentráljunk, az udvariasságokat söpörjük félre. A biztos úr tudatában van annak, hogy üdvözöljük és hálásak vagyunk a jelenlétért, de most akkor eh, valóban a kérdésekre kell koncentrálnunk, hiszen akkor talán erősebben is rákényszeríthetjük a biztosítat arra, hogy konkrét válaszokat adjon. Azt javaslom, hogy két perces határidőt mindenkit be tudja tartani. Castillo képviselője szó. Por elogiado. Eh, así que voy a los eh, puntos que considero de mayor interés brevemente. Üdvözlöm a biztos urat. Nagyon érdekesnek találtam az előadását a közép és rövid távú jövőről, teljes körűnek tartottam, de azért egy kérdést hadd tegyek fel. Ön az energia külpolitika lehetőségeit vette számba, ezt a kezdeményezést a bizottság energiaügyi főigaz, de Asuntos Exteriores vaya a ser la que... Főigazgatósága fogja kialakítani, mármint ezt az új dimenziót, ami rendkívül fontos a számunkra. Múlt héten Strasbourgban közös határozatot fogadtunk el, állásfoglalást, a cunamival és a földrengéssel kapcsolatban, és a fukushimai erőművel kapcsolatban. Ez az állásfog, ezt az állásfoglalást a végső szavazás során nem sikerült elfogadnunk. Ugyanakkor ebben az állásfoglalás tervezetben vannak olyan elemek, amelyek jó tájékoztatást adnak a bizottságnak a parlament álláspontjáról egyes igen fontos kérdésekben. Először is arra van szükség, hogy vizsgálatokat végezzünk, hogy az atomerőművek, nukleáris erőművek ellenálló képessége, a reaktorok ellenálló képessége megfelele bizonyos közös kritériumoknak. Arra is szükség van, hogy a bizottság ezen kísérletek, vizsgálatok végzését folyamatosan figyelemmel kísérje, megállapodásra is szükség van az atomerőművek építésének helyzetével kapcsolatban. Ma anélkül, hogy szükségtelen vitát nyitnánk, szükségesek ezek az erőművek. Ez egy olyan téma, amely világ nagymértékben foglalkoztatja a parlamentet. Az 1920-as határidő nem teljesen reális. Rendkívül fontos az ITER projekt, amelyet továbbra is finanszírozni kell. Fontos az Európai Unió számára az energiapolitika és az energia jövője szempontjából az egész világon. Bobinszka asszonyi a szó, köszönöm szépen. Tudják, hogy nem sikerült elfogadni a közös állásfoglást a Fukushima-ra vonatkozóan illetve a, az energiapolitika biztonságára vonatkozóan. És azon a kérdésem, hogy mit gondol, mi legyen a következő lépés annak érdekében, hogy megerősítsük az európai politikát arra vonatkozóan, hogy biztonságosabbá tegyük az atomenergiát. tudom, hogy e, ez a cél, de azt kérdezem, hogy mi a következő lépés. Hiszen az a lényeg, hogy a bizottság mit tervez, mit gondol, mit tettnek, önök mit tettünk, mi, mikor, hogy mit tegyünk. És a lengyel elnökség alatt fel fog merülni ez a kérdés. Az infrastruktúrás finanszírozása kapcsolatban is lenne kérdésem, mit gondol, milyen eszközöket kellene alkalmazni annak érdekében, hogy az infrastruktúra finanszírozását biztosítsuk. Nem kellene egy külön finanszírozási eszközt alkalmazni, vagy továbbra is a kohéziós politika forrásaiból kellene az infrastruktúrákat finanszírozni. Aztán a diversifikáció a finanszírozási eszközök terén ez lenne még a harmadik keresem. Köszönöm szépen. Belet kollégája szó. Dank u wel, eh, voorzitter, eh, meneer de commissaris. Eh, ik heb met veel belangstelling... Köszönöm, üdvözlöm a biztos urat. Követtem az ön interjúját, mint a Spiegelnek adott, és abból nyilvánosan, világosan kiderült, hogy ön a megújítható és megújuló energiaforrások mellett teszi le a garast a különböző vízi erőművek és egyéb erőművek mellett hogyan gondolkodik ön az infrastruktúrákról, az autópályákról, az észak-déli, kelet-nyugati autópályákról, nem csak Németországban, hanem Európákban. Európában. Egyébként ez a téma a napi rendünkön is szerepel. Tehát rátérnék a kérdésemre. Földi út úton nagyon nehezen fogunk tudni előre haladni. De a polgárok reakciói is lassítani fogják a kezdeményeinket. Tehát az európai költségvetésben milyen pilot projekteket lehet föld alatti közlekedési utak számára megvalósítani mit gondol azokról az útvonalakról, amelyeket különböző tagállamok eh, eh, indítottak, a, az már amortizált atomerőművek eh, üzemen kívül helyezése érdekében, hogyan, milyen veszélyt jelentenek ezek az atomerőművek, és, és hogyan lehetne a megújuló energiaforrásokat fokozottan mértékben, ha felhasználják. Cavillasszony. Kirje Pitropé. Θα ήθελα να σας κάνω τρεις ερωτήσεις. Köszönöm szépen, három kérdésem lenne. Először is az infrastruktúra finanszírozással kapcsolatban. Van egy nagyon vonzó eszköz, a Project Bonds, a projekt kötvények, és itt lehetne tőkét találni az energia infrastruktúra számára. A bizottságnak szándékában áll 2014-ben alkalmazni ezt az eszközöt. Ez véleményem szerint már későn van, hogyha ezt a mechanizmust alkalmazni akarjuk a finanszírozásra, meg lehetne vizsgálni, hogy nincs -e lehetőség gyorsabb bevezetésre, eljárásra az energiaszektorban. Tehát ezeket a project bondokat hogyan lehet infrastruktúra bővítésre, építésre alkalmazni. És kérdésem az, hogy szándékukban áll-e az energia forrásokat a meglévő, Európai Unióban meglévő energiaforrásokat listázni, tehát a megújulókra is gondolok, ugye a földközi tengeri térségben vannak földgáz lelőhelyek is, például máshol is az Európai Unióban, és az amerikaiak azt mondták, hogy Németország 8,3 milliárd köbméter shale gázzal rendelkezik. Tehát vannak az uniónak saját forrásai is. Készülnek erről, készül erre egy kimutatás, egy lista. Azután az atomerőművek stressztesztjével kapcsolatban 1980 óta ö, ö, Romániában is van ezzel kapcsolatban probléma. Nibler asszony. Köszönöm szépen, elnök. Úr biztos úr, három megjegyzés. Először is csatlakozom, amit De Castillo és Binska kollégák mondtak. Ott voltam a vitán a múlt héten, az elejétől a végéig, és hát nem, fogad, nem került elfogadásra ez a fukushimai döntés, de hát végig követtem mindent, és hát ugye az a lényeg, hogy a legmagasabb biztonsági szint érvényesüljön Európában. Hát ez politikai jelzés volt a parlament részéről, és hát örülök, hogy ha nem is született állásfoglalás, azért ez szerepel a terveikben beszélt a 2050-es energia roadmapről, a külső dimenzióról, és eh, a eh, Desertek projektre emlékeztetnék, az észak-afrikai eh, projektre, és hogy ez bevonható-e az európai térségbe. Ennek európai programnak kellene lennie, és azt kérdezem, hogy ezt ön is így gondolja-e, és milyen kezdeményezésekre gondol a bizottság, hogy a dezerteket felértékelje. És még egy kérdés, régi téma, az energia belső piacról beszélt, és hát azt mondta, hogy ilyen még nincs, nincs belső energia piac, mert hogy a tagállamok még protekcionalista magatartást mutatnak, és hát itt most nem csak a magánvállalatokra, hát sok tagállamban állami monopóliumok vannak. Kérdés az, hogy hát mi lesz ezekkel, és mit próbálnak tenni ezzel kapcsolatban. Cavallo kollega. Thank you very much, Chair. Szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm a biztos úrnak ezt a részletes felvezetést. Gratulálok a, a kezdeményezéshez a nemzetközi dimenziót illetően, és Kastili kollégához hasonlóan azt mondom, hogy nekünk kell az illetékes bizottságnak lenni ebben a kérdésben. Egy dolog, amit említenék, az, az észak és dél Atlanti front, ugye a, a folyékony, az LNG az északi part, afrikai partokról egyre nagyobb szerepet kap. A másik a kutatás. Örömmel hallottam, hogy a költségvetést növelnék erre a területre. Ez fontos, ugyanis a legtöbb területen fontos, hogy legyenek kísérleti projektek, és ezt nem szabad elfelejteni, ez prioritás, hogy ezt demonstráljuk a következő kutatási program keretbe. Még egy kérdés, hogy tudna-e néhány információval szolgálni arra vonatkozóan, hogy a 6-7 CCS projekt hogyan alakul ez a karbon befogás és tárolás, és hogyha ezzel kapcsolatban tudna néhány információval szolgálni, hogyan haladnak ezek a programok. Köszönöm. Köszönöm szépen, csak tisztázandó a hozzászólások sorrendje az a jelentkezés sorrendjében történik. Aki előbb jelentkezett, előbb kapja meg a szót. Ez az egyetlen szabály, úgyhogy ha más szabályt akarnak, akkor azt tisztázzák a frakciókban. Most azonban a sorrend a jelentkezés sorrendje. Göbelsz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, be kell vallani, hogy a bizottság javaslata, hogy legyen egy 2050-es roadmap, ezzel kapcsolatban azt mondom, hogy abszurd dolog most kísérletet tenni arra, hogy rögzítsük, hogy mi lesz majd 2050-ig. Hát ez egy ilyen játék a homokozóban, mindenféle ötletelés, de hát azért nem biztos, hogy szolgálja a a dolgot. Ön mondta, hogy a technika ugye 20 évenként megújul, hát 2050-ig még a technikának, hogy a saját szava, az ön szavaival éljek, még kétszer van lehetősége arra, hogy megújuljon, úgyhogy ezt azért be kellene még táblázni. A bizottság persze sok ilyen gondolati játékot játszik, de hát 2050-ben alig ha leszünk mi már jelen, hogy megmondjuk, hogy most akkor igazunk volt-e, és hogy a többségnek igaza volt-e abban, amit most döntöttünk, mert hogy 2050-ben már, hogy most akkor hány százalékos lesz a, a megújuló energiaforrások részaránya. Hát a világ az rendkívül gyorsan változik. Fukushima után a világ, és hát nem csak az energiavilág, az egész világ más. És hogyha holnap, amit nem szeretnék, mondjuk felrobban egy tartályhajó egy kikötőben, és százezer áldozatot követel, hát az is megváltoztatja a világot, meg az energiapolitikát, és hát még mondhatnék hasonló ö, példákat. Fukushima után a Német Szövetségi Köztársaság úgy döntött, hogy néhány ö, atomreaktort leállít. De hát azóta a, most megindult a, az áramimport, ugye áramexportőrből Németország egyszeriben importőrré vált, nagy problémákkal az Európa többi részére, és hát aggodalommal figyelem, hogy majd a jövő nyáron, amikor jó meleg lesz, akkor nem lesz-e szűk keresztmetszet a villamosáram ellátásban Európában, nem csak Németországban egyébként. Ezért biztos úr, azt kérdezem, hogy ön és az önök ö, ö, szolgálatai ne azzal foglalkozzanak, hogy mi lesz holnap, meg holnap után. Én azt szeretném tudni, hogy a most szükséges megújuló energiát hogy szállítják, hogyan néznek ki a hálózatok, hogyha ezt határon átnyúló módon akarjuk megoldani. Milyenek a tárolási kapacitások? És hát még egy kérdésem van, ugye egy új energiapiac alakul ki, hát hogyan fogjuk ezt a piacot összeegyeztetni a már meglévő belső piaccal, Bácsi kollega. Pirmiausia, noriu pasveikinti su trečiojo energetinio paketo įgyvendinimu. Gerbiamas komisarė, aš manau, kad tai turės ypatingą reikšmę ateityje. Jūs paminėjote dėl energetinio efektyvumo. És tikrųjų yra... E, hatása lesz Németországra. Ugye amiről beszélünk, az az energiahatékonyság. E, sok tagállam valósítja ezt meg, és én azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak növelni kell a nyomást, hogy biztosítsa, hogy a tagállamok kövessék az energiahatékonyság iránymutatásokat és nem 2014-ben kell ezt megvalósítani, a külső dimenzióval foglalkozni kell előbb is. A kérdésem az, hogy hogyan fogják megvalósítani a kétirányú energiaáramlás, a reverse flow kérdését. Van még egy kérdés, ami összefügg a gáz tartalékolási irányelvel. Ugye azt mondta, hogy 30 napos tartalékra lenne szükség. Ez egészen hatalmas pénzbe kerülne. Nem gondolja, hogy az a bizottság, amit említett az elnök úr, hogy azt is be lehetne vonni ebbe a projektbe, hogy vásárolhatna gázt a nemzetközi piacon, mert most megoszlanak a tagállamok közbeszerzéssel szerzik be a gázt, egyoldalúan harmadik országok profitálnak ebből. Úgyhogy ezt jó lenne megváltoztatni. Köszönöm szépen. Kolléga Bütikofer. Bütikofer kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, engedje meg, hogy kivételesen a biztos úrnak gratuláljak ahhoz, hogy a becsvágyó energiapolitikai céljait jobban fogja támogatni a második utódját, mint a közvetlen utódját, ugye, aki zöld miniszterelnök lesz. Gratulálok ehhez. Na most, elnök úr, én másodsorban pedig szeretnék egy plegykát megcáfolni. Németország 2011-ben nem lesz nettó áramimportőr, továbbra is nettó áramexportőr marad bármennyire is hangoztatják az ellentétét, ez azért a tényeken nem sokat változtat. Mindenki persze mondhatja a saját tényeit, de hát én akár fogadni is mernék ebben a kérdésben. Néhány kérdés, Ötinger úr néhány megjegyzés azzal kapcsolatban, amit elmondott, teljesen függetlenül a stressztesztektől. Azt hiszem, hogy annyi már megállapítható, hogy az a mód, ahogyan az atom hulladékot tárolják Fukushima-ban, nedvesen van ez a köztes tárolás, az komoly rizikókat rejt magában gyakorlatilag. Gyakorlati szempontból kell eljárni, egy száraz raktározást kell megtervezni, és szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy itt jó gyorsan kellene cselekedni, és meg kell akadályozni, hogy az atom hulladékot tovább exportálják. Másik dolog energiatakarékosság az energiahatékonysági tervében néhány összefüggésről szólt, amire azonban szükség van, azok jogszabályalkotási javaslatok. És ezekre a javaslatokra véleményem szerint még a nyár előtt szükség lenne, hogy a 2012 első felében Dán elnökség alatt éljünk a lehetőséggel, hogy ezt le is zárjuk. És az energia roadmap-et illetően jó lenne, hogyha százszázalékosan, százszázalékos megújuló energiát is felvennének ebbe a forgatókönyvbe, és az energia kutatással kapcsolatban és a prioritásokkal kapcsolatban azt kérem, hogy támogassanak bennünket, az ITRE bizottságot abban, hogy meg tudjuk akadályozni, hogy a folyamatosan növő ITER költségek a az egyéb energiai kutatások rovására menjenek, mert akkor ö, nem jó, hogyha növeljük a költségeket, csak a pénz máshova megy. Tikau kollega. Nő. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș do Köszönöm, elnök úr. Szeretnék arról beszélni, hogy 2020-ban csak az épületek 1%-a lesz újonnan épített épület, az épületek 99%-a létező épület lesz. Tehát az épületek energiahatékonyságáról ez sok mindent elárul. Így a hangsúlyt lakásokba való beruházásra kell tennünk. A közintézményekkel kapcsolatban kimondtuk, hogy 2019-től kezdődően ezen intézmények energiafogyasztása 0% kell, hogy legyen. De azt kértük, hogy intézkedések történjenek annak érdekében, hogy az épületek műszaki színvonala energi, energetikai szempontból hatékony legyen. 2008-ban 22 tagállam volt olyan, amely nem vezette be a 2002-es EPPD irányelvet. Mi a helyzet ma? Ön mondta, hogy több pénzt fogunk beruházni az épületek energiahatékonyságába 2014-től kezdődően, és a tagállamok százszerzalékosan felhasználhatják a pénzeszközöket. Vajon a százszerzalékos felhasználás a lakásokat is magában foglalja-e, mert jelenleg 4 százalékos az energiahatékonysági küszöbe a lakásoknak. És 2020-ban az épületek 99 százaléka ma is létező épület lesz, és nagyrészt lakás célú épület. Tehát szeretnék megkérdezni, hogy milyen módszerrel számítják ki az energiahatékonysági szabványokat. Milyen módszer az, amelyet az EPPD e, irányelv megkövetel. Egybevágja ezzel a parlament e, csak ebben az esetben adhatja hozzájárulását a delegáltaktusok. Mathematisch geht das nicht. Még tíz felszólalónk van, ez matematikailag nem is fér bele az időnkbe, tehát röviden kérem. Matthias kolléga? Diretamente, e diretamente às questões. A primeira é... Én azonnal rátérnék a kérdésekre. Először az infrastruktúrával kapcsolatban. Hát ez egy nagyon érzékeny téma. A szakbizottságunk elnöke azt mondta, hogy az euró kötvények, illetve hát a, az Európai Bizottság elnöke mondta ezt, hogy az euró kötvények jelentenek az egyik megoldást. Hol tart ez a dolog? Hiszen most a 2014-es lehetőségekről beszélünk, hol tart ez? Aztán a stressztesztek kérdése. Ma a Fukushima baleset szintjének emelését követően, amikor is Csernobili szintre emelték a katasztrófa mértékét. Tehát ma mit tudunk mondani, hogy milyen védelmet tudunk nyújtani, és hogyan tudjuk biztosítani ezt, hogy független hatóságok teszteljék az atomerőművek és hát mi a garancia arra, hogy a megfelelő következtetéseket levonják, és mi történik azok az atomerőművekkel, amelyek nem tesznek eleget a stressz kritériumainak, hiszen azokat be kellene zárni. De előre tudunk kellene, hogy ez hogy is fog kinézni, hiszen nagyon sok tanulságot és következtetést le lehet vonni abból, ami Japánban történt a stressz eredményétől függetlenül. Itt a türelmünket is tesztelik mivel a stressztesztet egyelőre feltartják és késleltetik, pedig hát a polgárainkat mind érinti a, a nukleáris biztonság kérdése. Aztán az energiahatékonyságra vonatkozóan egy utolsó kérdés. Ugye a 2014-es célokról beszéltünk, de a Tikau asszony által mondatokat aláhúzva szeretném is elmondani, hogy az energia hatékonyságot a már létező épületekre kell alkalmazni, beleértve a lakóépületeket. Tehát itt gyakorlatban hogy fog ez kinézni ezen a kérdésem? Elnök, két percnél rövidebb időt kell mindenkinek felhasználni, mert hogyha is akarnak kapni, akkor mindenki két percnél rövidebb ideig beszél. Tolja kollégája szó. Grazie. Evidentemente bisogna chiedere la domanda prima di ascoltare. Köszönöm. Elég nyilvánvalónak látszik. Az a kérdés, amit szeretnék feltenni a biztos úrnak. Szeretnék visszatérni bizonyos már megpendített témákra. A piac, az energiapiac sem nem elég nyitott, sem nem elég integrált. A második energia csomagra gondolok, a 40 százalékban nyitni kellene az energiapiacot. Mennyi, milyen százalékban van nyitva a mi energiapiacunk különböző országok között? annak érdekében, hogy energia shopping következhessen be. Valamint vannak új cégeink, amelyek állami cégek. Ön kényszerítő célokról beszélt, az, amennyiben a piacon nem következik be megfelelő fejlődés. A közszolgáltatások nem fejlődnek megfelelően az ipari államokban sem azokban, amelyek a legtöbb energiát használják fel, nem következett be megfelelő előrehaladás. Vannak-e ilyen kényszerítő erejű célok az ágazatban is? Szeretném, hogyha visszatérnénk erre a problémára, és végezetül a kolléga hoz, hozzászólásából azt következtetem, hogy a földközi tengeri országok gyakorlatában is változásnak kell bekövetkezni, ilyen nem szükséges e, egy nagy energetikai terv kidolgozása, például a napenergiát nem lehetne jobban felhasználni, és a megújuló energiaforrásokra nagy mértékben koncentrálni. Jó, Sok kollégája szó. O să vorbească și toți colegii și această întrebare se referă la faptul că Mm-mm. Tehát a stratégia és a politika, amit az Európai Unió kidolgoz, rendkívül fontos. A határidőnk 2020. Gondolja-e, hogy az Európai Unió tagállamai az energiaszektor rendelkezésére fogják-e bocsátani a szükséges pénzeszközöket a megújuló energiaforrások nagyobb mértékű bevezetéséhez igény, igényelhető eszköz. Köszönöm. Angelis kollégája szó. Köszönöm. Csak gyorsan mondanám, a fukushimai baleset eléggé figyelmeztető ahhoz, hogy elgondolkodjunk az energiapolitikánk átalakításán és azon a stratégián, amelyet alkalmaznunk kell a közös célok jó célok, de a biztos úr nem gondolja-e, hogy itt az idő ahhoz, hogy magasabbra helyezzük a lécet méghozzá rövid távon. A megújuló energiaforrások tekintetében a tiszta energiák alkalmazása, a biztonságos energiák vonatkozásában. Második kérdésem. Az, hogy az ellenállással kapcsolatos tesztek kísérletek vezetését ki fogja vállalni, kit bíznak meg ezekkel, és azon létesítmények esetében, amelyek nem állják meg ezt a próbát, mi lesz a helyzet? Egyébként kérem, hogy ezen vizsgálatok eredményéről tájékoztassa a bizottságunkat. Köszönöm, Guti kollégáim. Je crois, monsieur le commissaire, qu'il faut vous appuyer sur les autorités spécialisées. Úgy gondolom, hogy a speciális nemzeti hatóságokat kell alkalmazni, amelyek a legmagasabb szintet érik el a világon. Azt hiszem, hogy a mi szakbizottságunknak sem a szükséges kompetenciája, sem a szükséges függetlensége nincs meg ahhoz, hogy az Európai Bizottságnak sem, hogy ezeket a vizsgálatokat ellenőrizze és jóváhagyja. Nem gondolja-e továbbá, hogy európai szinten kellene elgondolkodni az infrastruktúrákon, a, a birtokviszonyokon, a fejlődésről, a fejlesztésről, az intelligens hálózatokról és innovatív finanszírozások bevezetésén annak érdekében, hogy a szolidaritás is érvényesüljön az összes fogyasztók részéről, akárhol foglaljanak is helyet Európa területén. Köszönöm szépen, Jordan Csizály asszony a szó. Említette ugye, hogy 2050-ig egy roadmap egy menetrendet kívánnak előkészíteni. Milyen forgatókönyvet látnak a, az üvegházhatású gázok csökkentésének érdekében? Ez a 2050-es menetrendnek az egyik célja lenne? hiszen én nagyon sok módosított kapok a jelentésem vonatkozóan, és a kollégák úgy vélik, hogy, hogy a csökkentés mértékét magasabban kellene magasabbra kellene kitűznünk, mint 20%, és hogy a megújuló energiaforrások arányát is 20%-nál magasabbra kellene kitűzni 2020-ig. Tehát az energia ágazat 2020-ig nem tűzhetne ki ambiciózusabb célokat ezen a kérdéssel illetve hogy ez milyen befolyással lenne a befektetésekre ezen a kérdésem. Köszönöm, Tane Lángi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdéskör érdekel engem. Az egyik a ezekhez vonatkozik, tehát a, a német atomenergetikai hatóságnak az előírásait például figyelembe vennie, például a repülőgép lezuhanások vagy a nagy áradások tekintetében is kívánna biztonsági előírásokat bevezetni. Aztán ugye többséggel elfogadtuk az állásfoglalást a moratóriumra vonatkozóan Németországban, hogy egy bizonyos ideig ugye ne ne kerüljenek üzembe új atomerőművek, de itt Strasbourgban nem fogadtuk el az állásfoglalást, mert ezzel nem értettek egyet többségében. Aztán a következő kérdés az új széndiokszid kibocsátással kapcsolatos adó, amelyre, amelyel kapcsolatban holnap kerül nyilvánosságra egy közlemény. Kárens az úré a szó az kapcsolatos biztonság kérdése. Ugye elmondta, hogy az orosz és fehér orosz szomszédaikkal kapcsolatban áll a biztonság tekintetében az a kérdés, hogy a mi magasabb európai standardjainkat hogyan tudja bevezettetni a, a keleti szomszédainknál. Hát szogasszony, szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úrnak, hogy ilyen gyakran eljön körünkbe, hiszen elég nehéz időket tölt itt el velünk, bár ez igencsak ö, felfrissítő mind számunkra, mind ön számára ez a találkozó. Lenne egy kérdésem, és aztán egy, egy kérésem ugye elkezdtünk megállapodni a többéves pénzügyi keretről, és kérdés, hogy az ön bizottság bizottsága hogyan tudja maximalizálni a többéves pénzügyi keretben az energia ügyekre elkülönített források maximalizálását. A másik kérdés nagyon könnyű. Ugye ez év végére, 2011 végére Azerbajdzsán dönteni fog a Sezdeniz eh, gázmező kérdéséről, és a Nabucco projekt, és a többi projekt is erre fontosabbá válik. Tehát hogyan látja, hogy 2011 végén melyik projekt mellett tegyük le a garasunkat, melyik jobb e e Európának. A harmadik kérdés a nukleáris energiára vonatkozik. Ugye elfogadtak a nukleáris biztonsági irányelvet, de a Bulgária és Francia ország ültették át a nemzeti törvényeikbe, de hát egyre nagyobbak az agályok a nukleáris biztonság tekintetében bizonyos országokban, de hogyan tudnánk rávenni az országokat, hogy ültessék át ezeket az intézkedéseket, mielőtt módosítanánk ezt a stressztesztek eredményének megfelelően. Aztán egy kis kérés. Nagyon szeretném, ha azok az országok, amelyek az energiamixnek csak bizonyos részét kívánják országainkban hasznosítani, azok, az országok nem csak ilyen energiát e, e, kívánnak termelni, hanem még importálnának is atomenergiát. És az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudnánk elérni azt, hogy ezek az, azok az országok, amelyekben nem termelnek atomenergiát, ne is importáljanak nukleáris energiát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És akkor most a biztos úr alkalmat kap arra, hogy a 20 kolléga kérdéseire precízen, pontosan válaszoljon. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is a, a nukleáris energiával kapcsolatos biztonsági irányelv 2009-ben fogadtuk ezt el, és ez év júliusáig kell átültetni a tagállamokban. Egészen addig azok a tagállamok, amelyek még nem teljesítették ezt, azok még megtehetik a következő negyed évben. Tehát júliusban fogunk majd ott, ahol nem ültették át az irányelvet, azonnal fellépni, és levonjuk a következtetéseket és intézkedéseket foganatosítunk. Hiszen éppen ezen a területen egy késlekedés vagy elégtelen megvalósítás nem elfogadható. Ugyanez vonatkozik a hulladékra, az nukleáris hulladékra vonatkozó irányelvre, ott is azt várjuk a parlamenttől és a tanácstól, hogy az év során kiegészítésekkel, módosításokkal, de fogadjuk el, hiszen egy tanulságot mindenképpen le kell vonnunk a fukushimai esetből. A már elhasznált fűtőelemeket nem szabad az atomerőművek közelében tárolni, ott csak növelik a kockázatot. Minél biztosabb, ellenőrizhető tárolókba kell ezeket a fűtőelemeket tárolni, és a nukleáris hulladék irányelv pontosan ezt a célt tűzte ki. Aztán az ITER. Folytatjuk a kutatást az ITER projekt keretében, és határozatlan szögezhetem, hogy az a célom, hogy az ITER-rel kapcsolatos források ne menjenek a többi energetikai kutatási forrásokra vására, ne rontsák a többi kutatási projekt esélyeit. Itt két külön területről beszéltünk, van a nagy projekt, az ITER, és van az Európai Energetikai Kutatás többi része amelyeket ne, nem szabad ö, ö, hátrányosan kezelni, amiatt, mert növekednek az ITER költségei. Természetesen értem a parlament részéről, hogy, hogy a költségvetési politikával szeretne az ITER esetében is beleszólni, de hát ez a túlszul ejtés, az számomra nem túl könnyű, hiszen kínaiakkal, amerikaiakkal tárgyaltunk, és ők azt kérdezték, hogy Európa egyáltalán hajlandó és képes-e finanszírozni még ezt a projektet, illetve hogy tovább tudja irányítani ezt a projektet és az a helyzet, hogy az iternek nincs világos finanszírozási háttere, hát ezt a tagállamoknak, a bizottságnak, a parlamentnek és a tanácsnak együttesen valahogy meg kell oldania, minél hamarabb méghozzá aztán a stressztesztet nem tartjuk csodaszernek, hát ez nagyon téves feltevés lenne, de nyíltan megmondom, hogy e, e, jobban örülnék, ha a stresszteszt után tennénk valamit, mert semmit sem tennénk. Hogyha nem javasolták volna a stresszteszteket, és nem fogadták volna el a stressztetek végrehajtását, akkor kevesebb lenne a kezünkben, e, kevesebb ismereteink, tanulságaink lennének, és kevesebb tényszerű tudással rendelkeznénk jelenleg dolgozzuk ki ugye a vizsgálati ellenőrzési kritériumokat, hogy május közepén fogunk a nemzeti felügyeleti hatóságokkal elfogadni erre vonatkozóan intézkedéseket, illetve a nyers tervezetét a kritériumoknak akkor fogjuk elfogadni. Természetesen a ez csak akkor működik, ha átláthatóvá tesszük, akkor lehetnek hitelesek az eredmények és a következtetés, akkor hogyha senki sem bújhat ki ezzel, és mindenki átlátható. Aztán a legmagasabb szintű biztonsági kritériumokat kívánjuk bevezetni. De hát mit jelent ez, hogy leg, magasabb szintű, mi a maximális, ez viszonylagos. Aztán a földrengés témája, a földrengés veszélye, az ezzel kapcsolatos kockázatok, biztos, hogy ezeknek a, az ezzel kapcsolatos kívásoknak eleget fogunk tudni tenni, és ugye az árvízvédelem is leginkább az Atlanti óceán mellett jelenik meg itt is, ahol szükséges, ott lehetséges lesz megerősíteni úgy az atomerőveket, hogy ezt is kivédjük. Aztán a másik oldalon ott van ugye a hűtőrendszerek problémája, hogy ezek megfelelően működjenek. Aztán a, a vész, á, eset, vészhelyzetben az áramellátás megoldása. Úgy gondolom, hogy ez is megoldható aztán repülőgépek lezuhanása, vagy bármi legyen szó, akár merényletről, akár balesetről, ebben az esetben nem vagyok biztos abban, hogy már teljesülnek a legmagasabb szintű követelmények minden tagállamban hiszen világos, hogyha ha egy 2001. szeptember 11-hez hasonló támadás történik, tehát egy szándékos, előre eltervezett merénylet, terrorista merénylet történik, a, azt semmilyen atomerőmű nem tudja kivédeni. Nincs a világon olyan atomerőmű, amely e, erre fel van készülve, és erre nem biztos, hogy technikailag utólagosan erre fel tudjuk készíteni az atomerőműveket, és nem is biztos, hogy ez gazdaságos. Tehát itt el kell dönteni egy bizonyos kockázatot ezen a téren, nem vagyunk hajlandók bevállalni. De hát lehet alternatívakat javasolni, de hát a tagállamok válláról nem vehetjük le ezt a döntést, hiszen európai szinten nincsen erre semmiféle hatáskör a kezünkben, neki kell meghatározni az energiamixet, a Lisszaboni szerződésben, és explicite le van írva, hogy a tagállamoknak energetikai ügyekben szabad kezük van, az energia mix esetében, tehát például Ausztria vagy Franciaország esetében beszéltünk itt érdekes megoldásokról, de ez az ő döntésük, az energia mixet ő tudják megoldani. Hetzog asszony kérdése. Valóban, az hazámban előbb-utóbb be fogják vezetni az import tilalmát a nukleáris energia tekintetében. De jelenleg nem valósítható. Nincsen német áram, nincs luxemburgi áram. Áram van. Az európai belső piacon létező áramról beszéltünk, amely átmegy a határokon, nem elegendő mértékben, mert még nincs elég összekapcsolva a rendszer, de hát ugye valamennyien azt akartuk, hogy a belső piacot mértsük el, hogy az átvitelt javítsuk. De hogyha itt hm, de itt arra van szó, hogy spanyol áram Franciaországba kell, a francia áram Németországba, cseh áram folyik Németországba, és hát, hát a vállalatok ma is az európai piacon vásárolnak. Egy hosszú távú szerződésekről beszélünk, és itt ez azt jelenti, hogyha um, valaki szén alapú vagy nukleáris áramot nem akar, vagy nem akar szénenergiát, szélenergiát, akkor ezzel a belső piacot sérti meg. Hiszen a belső piac, a belső energiapiac az egyik legfontosabb alapköve az Európai Uniónak, és hát az, hasz, ez nem csak a színes tévék és használt autók esetében, hanem az energia esetében is kell, hogy érvényes legyen a belső piac. 15 éve határoztuk ezt el az energetika területén, de ha, még nem valósult meg visszalépés, eh, azonban nem lehet alternatíva. Eh, nem lehet az importot megtiltani. Az export esetében viszont természetesen felmerül a, a szomszédos országok esete, és Törökországban, Oroszországban valószínűleg épülni fognak új atomerőművek, de úgy gondolom megegyezésre juthatunk majd. Például Kaliningrád esetében is megállapodásra juthatunk Oroszország. Ugye az oroszok szívesen exportálnának Kaliningrádi atomerőművel atomenergiát. Ők nem csak szél, olaj, eh, és szél alapú energiát, hanem atomenergiát, nukleáris energiát is szeretnének eladni ha most védekezünk és elzárkózunk a, az energiaimporttól, az, az is problematikus lehet. De ha elfogadjuk, akkor pedig lehet, hogy mi diktálhatjuk a biztonsági feltételeket. Litvánia, Kaliningrád kérdése, Lengyelország, Baltikum beli energia ágazat, hát ez egy összetett kérdés, erre majd vissza fogok még később térni. Most pedig a dezertekre térnék ki. Miről is van itt szó? a, legyen, most a polgárháborútól e, eltekintve mindenképpen partnerséget kell kialakítani a földközi tengeri térségben, és nem csak a Robinson nyaralóklubokról beszélünk, hanem az a kérdés, hogy például a déli földközi tengeri térségből beengedünk-e mezőgazdasági termékeket a mi piacunkra. Ugyanis hogyha a mezőgazdaság terén tudunk ugye valamiféle munkahelyteremtést és jólétet elérni és ez a mezőgazdaság az egyik terület, az energia pedig a másik terület, ahol együttműködünk. Marokkóban, Tunéziában, Líbia, Mauritániában ugye az a helyzet, hogyha van is áram, akkor ez olaj alapú. Olajat égetnek el, és ebből nyerünk villamos áramot. Ez nálunk 25 éve nem e, korszerű. Ezt mi már leállítottuk, ez csak vészhelyzetben, vagy egyáltalán nincs jelen a, az európai kontinens sem. Az energia és a nyersanyag ugye elsősorban akkor klímabarát, hogyha a napenergiából származnak az energiaforrások, vagy a szélenergiából nyerünk illamos energiát, hogyha ha nem elégetjük az olajat, hanem más forrásokban nyerjük az energiát. De hát jelenleg ott így nyerik a villamos áramot, ez olcsóbb is, mint hogyha napenergiát állítunk elő, az 6 cent, míg a, a másik két és fél cent. Azt jelenti, hogy szubvencionálnunk kell ezt a, az, a, a megújuló energiaforrásokat. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, különösen Németországban, hiszen egy fotovoltaikus berendezés mondjuk 2500 kWh-órát termel, nálunk ez sokkal kevesebbet termel, mert kevesebb a napsütött óra. Az algériaiak, a tunéziak, líbiaiak viszont nem rendelkeznek ezekkel a fotovoltaikus nap elemekkel, és nem is fogják importálni a napelemeket, hiszen ők gázzal, olajjal rendelkeznek, erre nagy a kereslet, és e, egyszerűbb hogy nekik ezt feldolgozni. Tehát az a kérdés, hogy hogyan tudjuk szubvencionálni, alacsony szintű szubvencionálását a, azoknak az energiaforrásoknak, amelyek a széndiokszid kibocsátást csökkentenek, és a, a klímavédelmet szolgálnak. Ez az alacsony szintű szubvencionálás sokkal többet, több eredménye szolgálhatna, mint a drága projektek. Éppen ezért hosszú távon ezt fontosnak tartom, hogy a széndiokszid kibocsátás 20%-os vagy még nagyobb arányú csökkentése ne csak az európai felség területen valósuljon meg, hanem európai intézkedésekkel Európán kívül is valósuljon meg, hiszen a klíma nem európai, hanem globális. És globálisan oszthatatlan. Ugye előttünk áll a következő költségvetési periód, és előkezdhetjük a következő költségvetést, és a bizottság javaslata érdekes számunkra. Én úgy gondolom, hogy az energetikai kutatások terén elegendő forrást fogunk kapni. Aztán az energiahatékonyság esetében én jónak tartom, azt helyesnek tartom, hogy a kohéziós struktúrás alapokból ö, finanszírozzuk. Az a fontos, hogy lehívhatók legyenek ezek a források, és a bizottság és a tagállamok is így látják ezt. Aztán az infrastruktúra kérdése, a, a hálózatok összekapcsolása, és így tovább itt a projektekhez kötött kötvényeket kívánjuk bevezetni infrastruktúrás projektekhez kötött kötvényekről beszélünk, vagy az IKT területén is bevezethetünk kötvényeket vagy energiához kapcsolódó kötvények, itt ezeket összeset kapcsolni, az még kérdéses. Az a kérdés egyáltalán, hogy a tagállamok elfogadják ezeket a kötvényeket, hiszen jelenleg is azt tapasztaljuk, hogy alig-alig vannak javaslatok erre vonatkozóan az aztán ott van még az energiaadó kérdés, erre is össze fogok még térni, vagy a pénzügyi tranzakciós adó. Tehát összességében én most állandóan arról beszélek, hogy minél több saját forrása legyen az uniónak. De hát a tagállamok ezt mind-mind elutasítják. Ez nagyon sajnálatos. Nagyon sajnálom például, hogy az én hazámban, Németországban az általam támogatott német kormány a koalíciós megállapodásban azt fektette le, amely egyébként már sok területen nem érvényes, leszögezte azt, hogy uniós szinten nem valósulhat meg adóztatás. Hát ez nem túl Európa barát. Tehát mi most a projektekhez költött kötvényeket küzdünk, és hát kérdés, hogy a tagállamok ezt a fajta garanciát elfogadják a befektetők számára eh, annak érdekében, hogy többlet értéket hozó infrastruktúrákat építsünk ki. Aztán hogyan támogatnak még nagyobb mértékben a megújuló energiaforrások? Már is nagyon sikeres úton járunk. A 20%-os cél, 2020-as 20%-os cél tulajdonképpen csak a valóság egy része, hiszen az ágazatokat felosztjuk, akkor azt látjuk, hogy például a szállítás, területén a 20-ból csak 10%-at fogunk tudni megvalósítani. De ott ez már sikert jelent, mert a repülők, a terautók, a hajók, a, az autóbuszok esetében a megújuló energiaforrások nem sok hatással vannak, hiszen például a személyautók esetében is maximum 2% fog teljesíteni ezt. A, tehát a közlekedés szállítás tekintetében 10%-os cél de az áram előállítás területe sokkal izgalmasabb, ott 35%-at is elérhetünk. 9 éven belül a villamos energiát 35%-át megújuló energiaforrásokból fogjuk előállítani. Így e, már a nukleáris energiát és a szénalapú energia előállítást meg fogják előzni a megújuló energiaforrások jó lenne még inkább ezt növelni, de hát ezt kötelezővé nem tudjuk tenni, mert bizonyos tagállamokban vannak problémák, és nem tudják a 35%-os szélt elérni a villamos áram előállításának területén. De hát most azért lesz ez a menetrend, ez azt követő időszakra vonatkozó. Hiszen az a kérdés, hogy hogyan folytassuk a, a megújuló energiaforrások támogatását. Úgy gondolom, ezek olyan fontos kérdések, amelyekről már most beszélnünk kell köbbelszor. Igaza van, hogy vannak bizonytalanságok a technológiai fejlesztés területén, de hogy 2050-ben eh, már nem szabad széndiokszidot kibocsátani az energiaágazatok, ez elfogadható, széles körben elfogadott és megvalósítható stratégia. És hát ez a parlament határozott így, a tanács is azt mondta, hogy 2050-re 80-90%-a csökkenteni kell a széndiokszid kibocsátást. Tehát nem 100%-at kell elérnünk, és én ehhez tartom magam. Ehhez kellenek az energi- megújuló energia források, ehhez szükséges a széndiokszid leválasztás és tárolás, ezen kívül az atomenergiának is szerepet kell szánnunk az energia mix, ez is egy opció 2050-ig. És hát ezzel kapcsolatban is elő fogunk terjeszteni egy forgatókönyvet, objektív tényekkel, következtetésekkel, adatokkal, és százszázalékosan európai energiával hogyan tudunk eljutni oda 40 év alatt és a belső piacot a harmadik elment a hangja biztos úrnak, a mikrofon kikapcsolódott közben. A harmadik belső piaci csomag megvan, március óta már kész kellene, hogy legyen, azt mondjuk a tagállamoknak, hogy bizonyos helyeken nem tettek eleget, lemaradásban vannak néhány jogi kérdés valóban nehéz, és egészen biztos, hogy ezt a folyamatot el kell majd indítani, illetve be kell vezetni a szerződésszegési eljárást sok esetben, ugyanis ez a csomag a belső piac szíve lelke kulcsfontosságú. És egyéb vonatkozásban nyíltan megmondom, hogy tulajdonképpen egy ilyen belső piaci rendőrségre lenne szükségem. Amikor a tagállamokban járok és megnézem, hogy az állam, kormány milyen, milyen összefonódások bonyolódik, akkor gyakorlatilag nagyon fontos lenne, hogy a transzparencia legyen a legfontosabb kormányzási eszköz. Ha ezt megnézem a nagy tagállamokban, vagy akár a kisebbekben is, örülök, hogy a kormány és államfők találkozója ennek megpróbál megfelelni, és ezt csak támogatni lehet, és az állam és kormányfők a következő két évben még majd csodálkozni fognak, hogy, hogy a saját döntéseik fogják őket utolérni. Tehát 40 százalék a maximum, és hogyha egyéb részpiacokat nézek, mint például élelmiszer, textíli piac, ahol ugye teljes transzparenciára törekszünk protekcionizmus nélkül, Hát ugye itt látható, hogy a belső piaci gyakorlat mennyire valósul meg. A lakásépítés mindig a magángazdaság területe, az ingatlan területnek is be kell vonulnia ebbe a koncepcióba. És a kohéziós programok, a magán lakásépítés is tudjon eszközöket lehívni, hogyha olyan szanálásokról van szó, amelyeket a tagállam támogat, és az Európai Unió társfinanszírozással jár járul ehhez hozzá. És azt is szeretném elmondani, hogy a mi közleményünk a külső energiapolitikával kapcsolatosan először önök elé kerül, önöknek fogjuk elterjeszteni, és itt energiáról, ellátásbiztonságról van szó, és csak másodszorban külkapcsolatokról, tehát önök az illetékes bizottság. És itt arról van szó, hogy a stratégiai koncepciók alkalmassá tesznek-e bennünket arra, hogy a saját érdekeinket kompromisszumokba gyűjtsük. Ugye a Nabucco, a South Stream, az északi áramlat, és ezeket én azon vagyok, hogy egy harmonikus összmegoldást találjunk, de azt kell megállapítanom sajnálatos módon, hogy az orosz partnerek roadshowja nagyon ö, sikeres, és szépen üti ki a dominókat az európai építményből. Tehát az energia külpolitika az nem érvényesül olyan módon, nekünk tímként kell működni kifele, illetve a harmadiknak soha nem szabad az oszd meg és uralkodj elvével élnie, illetve nekünk nem szabad hagyni, hogy ezzel az elvel sikereket érjenek el. Az energiaadó kérdése ahogyan ezzel majd a illetékes kollega a bizottságban holnap foglalkozik, az illetékes biztos. Nekem komoly agályaim vannak. Én azt gondolom, hogy az átmeneti időszak hosszabb lesz 20-ról 23-ra, de a túlnyomó többség a bizottságban arra hajlik, hogy foglalkozzunk a témával. Miről van szó? Arról van szó, hogy a kőolaj és a kőolaj termékek esetében, mint a benzin meg a dízel, az energia érték alapján történjen az adó. Tehát a dízelnek nagyobb az energiatartalma, mint a benzinnek tehát itt nem csak a folyadék mennyiségét adóztatjuk, hanem annak a tartamát, ez az alapelgondolás, energiatartamát. És aztán világos, hogy a minimális adózás literenként és az energiatartalom szerint ez 30 centnél nem olyan nagy dolog, a legt- de ugye Németországban magasabb. Azonban, hogyha az energiaértékről beszélünk, ha annak alapján történik az adózás, akkor a dízel 17%-kal magasabbra került, tehát a benzin tudom, vagy csökkentem a benzinárat, vagy a dízelét emelem. Na most nekem itt vannak agályaim, először is jelenleg más bajunk van, mint hogy ezzel foglalkozunk, és nem kellene a nagy bulvár lapokat ingyen ellátni mindenféle munícióval ellenünk. De a bizottság az egy kollégium, és a túlnyomó része a bizottsági tagoknak úgy gondolja, hogy ezzel foglalkozni kell, és hát egy elég, hogy nemet mondjon, úgyhogy ezért gondolom, hogy ez úgy, ahogy van, az archívum vállandó majd, és nem pedig valamilyen jogszabályban. Köszönöm szépen, biztos úr! Köszönöm szépen, és a kollégáknak is köszönetet szeretnék mondani. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon ritka érdekes vita volt ugyanis konkrét kérdésekkel tudtunk foglalkozni, és konkrét válaszokat is kaptunk. És ez nagyon sokat segít, hogyha nem egymás mellett elbeszélünk, hanem odafigyelünk egymásra. Köszönöm, biztos úr, a részletes vitát és ezt a beszélgetést. Ja, És akkor, kedves kollégák, rá is térünk a következő napi rendi pontunkra. Energiainfrastruktúra prioritások 2020-ig és azt követően. Liebe Kolleginnen Kollegen! Kedves kollégák, szeretnénk a két másik napirendi pontot is megtárgyalni. Az előadóknak is joguk van, hogy elmondják mondandójukat, és meg is hallgassuk őket, úgyhogy az egyéb megbeszéléseket kint folytassák le, már mint amelyek nem tartoznak a témához és akkor azt szeretném, hogy csak is és kizárólag Szóza Wagner kollega szóljon és beszéljen, ő a mi előadónk most, és most csak övé a szó, és csak ő beszél egyedül. Úgyhogy kérem, hölgyeim és uraim, á, jó Isten! Az előadói a szó. Muchas gracias, señor presidente. Nagyon köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr! Tisztelt bizottsági tagok! Amikor láttam, hogy több mint 600 módosító indítvány vár elfogadásra, illetve megtárgyalásra, a jelentésemmel kapcsolatban, akkor arra gondoltam, hogy ez Dante poklával egyenértékű. Ne, nekem, mint egyszerű parlamenti képviselőnek nem egyszerű ezeket a módosító indítványokat még végigolvasni sem. Rájöttem, hogy a gondviselés az én oldalamon áll. Mert mintha isteni büntetésként értek volna a legtöbb esetben a módosító indítványok, amelyek egyszer mind a szöveg javítását teszik lehetővé, és összességében a szöveg gazdagítását is. Tehát a feladatom tulajdonképpen viszonylag egyszerű meg kell találnom a kompromissz, szükséges kompromisszumokat, az egyetértést, annak érdekében, hogy mindenkinek kedvére tegyek. Mint előadó munkatársaimmal, akik rendkívül értékes segítséget nyújtottak, és fognak is nyújtani, neki, neki gyűrközünk ennek a nagy munkának. Sokan kiemelik a hozzászólók közül a belső energiapiacot és az energiaellátást. Tehát vannak szakadatlanul visszatérő elgondolások, ezeket hallhattuk részben az energiaügyi biztossal folytatott vitában is, de nem csak ezekről van szó. A földrészünk az Egyesült Európa meglehetősen sebezhető energia vonatkozásában, és számos ország teljes mértékben egyetlen szállító országtól függenek energia vonatkozásban. Tehát fegyvereinket meg kell élesítenünk, össze, össze ö, ö, fognunk, erőfeszítéseinket egyesítenünk az energiapolitika értelmében, érdekében. Van még egy visszatérő gondolat a módosító indítványokban, ez is, rendk- ez is rendkívül fontos, az, hogy az energia igényt összekötetésbe hozzuk azokkal az infrastruktúrákkal, amelyek között hierarchikus kapcsolatot kell létesítenünk ezen a területen nem lehet olyan kapcsolatokat, infrastruktúrákat létesíteni, hogyha úgy gondoljuk, hogy ez önmagában pozitív. Úgy gondolom, az igényeket, az energia szükségletet kell elemeznünk, és az energia megtakarítás a kulcsfontosságú eleme az összes ilyen vonatkozás meghatározásának. Tehát energiatakarékossági politikákat kell bevezetnünk, amelyek lehetővé fogják tenni, hogy en, infra, energia infrastruktúrából kevesebb ö, ö, ö, váljék szükségessé. Ezt egyébként elmondtam a, a jelentésemben is. Ezek az elgondolások egyszer mind a módosító indítványokban is aláhúzzák mindazt, amit én az anyagban el akartam mondani. A kiválasztás kritériumaira vonatkozó pont, az igényeket tárgyaló pont, tehát az, hogy hogyan válasszunk különböző energi, energiainfrastruktúrák között, a módosító indítványoknak szintén igen fontos elemét képezik. Láthatták, hogy milyen kritériumok alapján kell döntenünk, hogy ez vagy az szolgálja jobban Európa érdekét, vagy hogy egy elsőbségi projektről legyen-e szó, avagy sem. Mindezen kell, hogy az energiainfrastruktúrával kapcsolatos politikánk alapuljon. Pozitív eredményt csak így érhetünk el, és pontosítanunk kell hogy a 24-es és 25-ös pontja a jelentésemnek kicsi zavarosra sikerült, úgyhogy ami az energiapolitikák célját illeti, ezt világosan meg kell fogalmaznunk, a célokat a szerződésben is megtalálhatjuk, és hogyha ennek alapján járunk el, akkor meg kell határoznunk azokat a kritériumokat, amelyek alapján meghatározhatunk infrastruktúrális javaslatokat, de koherens módon a klímapolitikához, a, val, a környezeti politikával, a közlekedési hálózattal és az iparpolitika, az uniós iparpolitika egyéb vonatkozásaival összhangban. Például az elektromos autó bevezetésével összhangban. Ezek a főbb kritériumok. A 25-ös pontban jelentésem 25. pontjában szereplő kritériumok is ebbe az irányba mutatnak, egyes projekteket előnyben látszanak részesíteni energiapolitika vonatkozásban, gazdaságpolitikai vonatkozásban, költséghatékonyság elemzés szempontjából, környezeti hatások szempontjából, a határon túlnyúló helyzetekkel való gazdálkodás tekintetében, és úgy gondolom, hogy a számos módosító indítvány jelentős hozzájárulást nyújt árnyaltan és pontosítva foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és úgy gondolom, hogy itt is egyetértéssel juthatunk a módosító indítványok szerzőivel ami a különböző engedélyeket, <clears throat> forgalmi és egyéb engedélyeket, vezetői engedélyeket illeti. Úgy gondolom, hogyha nem igyekszünk a bizottságot, az Európai Bizottságot rábírni a harmonizálásra a szerződés alapján, azok a módosító indítványok, amelyek a bizottságnak az Európai Bizottságot felruháznák ellenőrzési joggal, a tagállamok ellenőrzésének jogával, és határidőket adnának bizonyos riasztási rendszerek bevezetésére. Ez a középponti kérdése ennek a vitának, mert a határidőket nem tartják be, ugye az összes általam ismert országban is ez következik be, a saját hazámat is ismerem, ismerem egy kicsit a német rendszert, és elmondhatom, hogy Spanyolországban ez, ez, ez a projekt rendszeresen megbénul, Németországban hasonlóképpen. a Közép-Európában és Kelet-Európában is hasonló a helyzet az északi tengertől kiindulóan. Kilométerek hosszan van szükség létesítmények felállítására, a helyi lakosság ellenállása meglehetősen nagy, igazságszolgáltatáshoz fordulnak, meg kell találni a megoldást mindenre. Olyan megoldást, amely nem a nemzeti jogrend harmonizálásának útját választja, ez talán túl nagy ambíciót jelentene alkotmányossági szempontból is, hanem azáltal oldaná meg a problémát, hogy bizonyos határidőket vezetne be, és az Európai Bizottság ellenőrzési jogkörét vezetné be, valamint a riasztási rendszert. Ezzel párhuzamosan a lakosságot fogékonyá kellene tenni az új projektekre az első naptól kezdődően, pontosítani a projektek fontosságát, és új megvilágításba helyezni azt, hogy ezek a közösség számára is előnyösek és fontosak vannak eszközeink, itt, itt, vannak, itt van a média, itt van az internet, annak érdekében, hogy a lakosságot tájékoztassuk. Azt gondolom, hogy ez könnyű is, meg szükséges is a lakosság támogatása nélkül, anélkül, hogy a lakosság ezt figyelembe venné, az infrastruktúra terén semmilyen előrehaladást nem tehetünk. Sajnos közben kikapcsolódott az, elő, az előadó mikrofonja. Tehát Köszönjük, hogy visszakapcsolta. Az utolsó fejezettel kapcsolatban, a finanszírozással kapcsolatban, a finanszírozási eszközökkel kapcsolatban látni kell, <coughs> hogy az állami finanszírozások hogyan érkeznének meg a szükségesen megvalósítandó projektekhez. Ez is az anyagommal kapcsolatos megjegyzésekkel van kapcsolatban a strukturális alapokra több módosító indítványban visszatérnek, úgy gondolom a strukturális alapokat is be kellene vonni a finanszírozási forrásokba, anélkül, hogy elfelejtenénk, megfeledkeznénk a kohéziós alapok eredeti, rendelkezési, eredeti rendeltetéséről. Kitérnék azokra a módosító indítványokra is, amelyekben bizonyos elsőbségi folyosók kerülnek említésre. Ez is fontos kérdés. Fontos, hogy ezekről megemlékezzünk még akkor is, hogyha nem szeretnék pontos neveket megjelölni a projekt kezdetébe, kezdeti időszakában. Új szakaszba lépünk, tanulmányoznunk kell az összes módosítóindítványt, számítok az együttműködésükre, és köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen. Hét hozzászólásunk van. Aztán meg még egy napi rendi pontunk, úgyhogy max. két percig lehet beszélni. Maduel asszony először parancsoljon. Ah, ahora sí, eh? Uh... Igen, köszönöm a szót. Szosza Wagner úr, többről is szó van itt, mint a gondviselésről. El kell kezdeni újra a munkát, és teljes energiával hozzáfogni. Egyébként gratulálok az eddig végzett munkához, és hadd mondjam el, hogy nagyon meg vagyunk elégedve ezzel, miután a a frakcióm által benyújtott kollégák e, módosító indítványait elemeztük, elmondhatom, hogy nagy volt az egyetértés és az egybehangzás az előadóval. Hogyan valósult ez meg? A két fő kérdés, a projektek finanszírozása volt a e, e, részvények által, és a, a, a, a, a, a, a széndiokszid kvóta. Úgy gondolom, hogy Wagner úr egyet fog érteni velem, amikor azt kell mondanom, hogy a, a szocialista kollégák módosító indítványai három kategóriában ö, sorolhatók föl. Az első kategória ilyen sokat a azok a módosító indítványok tartoznak, amelyek a dece, az energia decentral, e- e- energetika decentralizálását szorgalmazzák, az elektromos mobilitást és a hálózatok együttműködését szorgalmazzák. Ebben a kategóriában a hangsúly a harmadik belpiaci csomag megvalósítására esik, és különös tekintettel vannak az infrastrukturális beruházási források hiányára és a demográfiai fejleményekre. Az előadó is kiemelte ezeket a vonatkozásokat, illetve már eredetileg is kiváló jelentést készített. Nagyon könnyű lesz egyetértést találni ebben a vonatkozásban. Kárinc úr, köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy Három kérdésre kell összpontosítanunk. Mik a prioritások? Hogyan találjuk meg a finanszírozást, hogy megteremtsük a szükséges infrastruktúrát a prioritásoknak megfelelően, és hogyan tudjuk megkönnyíteni ezt a folyamatot. A módosítókban a 24-es cikkel kapcsolatban száz módosító érkezett, és nagyon sok ismétlés van, de úgy tűnik, hogy mindenki hasonlóan gondolkozik. Azt hiszem, hogy két fő prioritás van. A prioritások azok a projektek, ahol nem lehet megtalálni a magánfinanszírozást ugyanis a kereskedelmileg életképes projektek azok járják a maguk útját. A piac fogja megmutatni, hogy mi a fontos, de a közpénzekből való finanszírozás más kérdés. A belső piac akkor működik, hogyha hangsúlyozzuk azt, hogy ne legyenek energiaszigetek, és ne legyen sehol egy forrástól való függőség. Ez prioritás, és ezt nagyon sok javaslat, módosítás megemlítette. És a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatosan el kell gondolkozni az észak-keleti szélről és a szélenergiáról. Azt hiszem, hogy ez is egy prioritás, ami nem ö, oldható meg kizárólag ö, kereskedelmi alapokon. Tehát ö, innovatív megoldásokra van szükség. Tehát ö, a projekt ö, kötvények megfelelő megoldást jelenthetnek, nem a karbonadó a megoldás, illetve nem lett az egyetlen megoldás. Köszönöm, és bocsánat, hogy hosszabb ideig beszéltem. Köszönöm szépen. Nagyon röviden néhány kérdés. Hogyan tudjuk megerősíteni a parlament álláspontját? A projekt kritériumait kell meghatározni, aztán ahogyan Wagner úr is elmondta, hogyan lehet a 24-25. cikkel kapcsolatban kompromisszumokat kialakítani, és nagyon fontos, hogy az energiaellátás biztonsága és a verseny is ott szerepeljenek a megfelelő kritériumok között, és ez kiderül az én módosítás javaslatomban is, és a 37-es cikknél pedig ragaszkodni kell, hogy a pénzügyi eszközök között szerepeljenek ezek a kötvények, ugyanis a tagállamok maguk soha nem lesznek képesek finanszírozni az energiainfrastruktúrát, Úgyhogy mindenképpen jelzést kell adni a bizottság részéről ebbe az irányba. Ennyi, és ez a parlament véleménye. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Vidák Vadrasz kollega. Nagyon köszönöm elnök úr a szót. Szóza úr majd megnézi, hogy száz módosító indítvány az nem elismerés, hogyha a, ugye 600 módosító indítványt tettek ehhez a jelentéshez, az inkább pozitív dolog, és eredetileg is jó volt, kedvet kaptak a hozzászólók ahhoz, hogy javítsanak valamit, ami már eredetileg is nagyon jó volt és ígéretes. Néhány orientációban mindannyian egyetértünk, ennek következtében a, jelentés tartalmasnak ígérkezik. Szeretném mondani, hogy mennél több konkrét lista születik, minél több kritériumot határozunk meg, minél több általános elvet dolgozunk ki, annál hatékonyabb lesz az infrastruktúrával kapcsolatos politikánk. Ez a kulcsfontosságú elgondolás, amely a módosító indítványok nagy részében visszatér, és ezzel kapcsolatban gondolom, hogy egyet is érthetünk. A piacnak kell a fő mechanizmust gyakorolnia az infrastruktúrák vonatkozásában nem kell akadályokat gördíteni a piac érvényesülése útjába. A bürokrácia, a szabályozó tevékenység, a, a, az eszközrendszer gyakran megakadályozza a piacot, hogy korrekt módon működjön. Tehát nem szabad végletesen szabályozni mindent. engedélyekkel, határozatokkal. Gyakran az eljárások hosszadalmasak, egészen mindaddig, amíg a befektetők elvesztik a bátorságukat a, a, a tekintetben, hogy egyáltalán sikerül-e a terveiket, terveiket meg, projekteket megvalósítaniuk a tagállamok számára vannak kötelezettségek, nem önkéntes a hozzájárulás, kötelezettek a tagállamok arra, hogy együttműködjenek a belső energiapiac létrehozásában és az Európai Bizottság, mint a szerződések őre is közre kell, hogy működjön abban, hogy a tagállamok ellássák, megfeleljenek ennek a kötelezettségnek, és ne támasszanak értelmetlen, észszerűtlen adminisztratív akadályokat ennek útjába, hogy a tagállamok ne ezek rövidtávú választási meggondolások alapján ö, döntsenek, ö, és ö, ugye az európai kontextust figyelmen kívül hagyják. Megint csak gratulálnék a, az előadónak, biztos vagyok abban, hogy az összes ilyen az benyújtott módosító indítvány figyelembevételével egy nagyszerű jelentés fog készülni. Hozzá Villa. Szavéla asszony, ön következik. Proedre, kire Wagner perásete to Köszönöm szépen. Igen. Ezek a stressz tesztek, ezek a terhelési tesztek megfelelőek, és hát a jelentés kiváló, úgyhogy köszönöm szépen, és gratulálok hozzá. A Kedves kollégák, Svoboda úrral és többi kollégával előterjesztettünk a 28-as ponttal kapcsolatban egy bekezdést az infrastruktúrákat értékelni kell, meg kell nézni, hogy természeti katasztrófák idején ö, hogyan ö, tudnak megfelelni, ugyanis egyre több a természeti katasztrófa, erdőtüzek, áradások és egyéb természeti katasztrófák, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha a bizottság egy ilyen terhelési tesztet végezne a régi energiainfrastruktúrára, hálózatokra vonatkozóan. És még annyit fűznék hozzá ehhez a bekezdéshez, hogy a talaj, a föld, ugye az az alap. És megvannak a természetes alapjaink, amire építkezünk a talaj esetében. Meg kell mondani, hogyha mondjuk földrengés veszély áll fenn, akkor akkor nem lehet e bizonyos esetekben tilalmat meghatározni erőművek építésére. Azt gondoljuk, hogy a természetes környezet a meghatározó, és gondoskodnunk kell arról, hogy kitérjünk a veszélyek útjából, és ne okozzunk atomkatasztrófát, ne építsünk atomreaktorokat veszélyes övezetekben. Zárusz kollega? Először is Szosza Wagner kollégám kitűnő munkát végzett, amihez gratulálok. Tudatosítanunk kell, hogy egy nagyon fontos jelentésről beszélünk, főleg most, amikor Japánban a legmagasabb fokozatra emelték a Fukushima atomerőmű baleset szintjét. Nem mindegy ebben az helyzetben, hogyan alakítjuk az energiapolitikánkat és az energiainfrastruktúránkat a jövőben. Látnunk kell azt is, hogy egyes tagországok között verseny van kialakulóban az energetikát illetően. Ezért modernizálnunk és fejlesztenünk kell az infrastruktúránkat. A nemzeti töredezettségeket meg kell próbálnunk a minimumra szorítani, és különös figyelmet kell szentelni azoknak a tagállamoknak, amelyek kizárólag egy szolgáltatótól függnek. Szeretném itt kiemelni a közép-európai országok kiszolgáltatottságát a gázellátás terén. Jövőben az infrastruktúra fejlesztésén ezt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy ezt egy bizonyos mértékig ki tudjuk köszöbölni. Pozitív eredmények mutatkoznak az észak-déli terén, amely mindenképpen előrelépésnek tekinthető. Olyan hálózatokat kell kiépítenünk, amelyek hatékonyan tudnak működni különös tekintettel a tagállamok közötti szolidaritásra. Kulcsfontosságú lett továbbá a takarékosság és az energiahatékonyság kérdése is. Mivel az Európai Unió különösen függ néhány energiahordozótól, jól kell gazdálkodnunk a már meglévő energiákkal. Úgy gondolom, hogy Európa számára nagyon fontos, hogy egy közös piacot tudjunk kialakítani, amelyhez ez a jelentős, jelentés is a segítségünkre lehet. Azonban véleményem szerint a gázinfrastruktúra nem kap elegendő teret a jelentésben. Ennek javítására irányultak a módosító javaslataim is. Mindamellett nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a regionális együttműködés kérdésére, kiemelten a négyes függelék lehet a segítségünkre, amelyet már elfogadtunk a gázellátás biztonságának kérdéséről. kérdésében. Köszönöm szépen! Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen. Árnyék előadónk, Jánik Zsadó nincs jelen. Elnézést kér, amiért nem lehet jelen a mai napon, mert egy koordinátori ülésen van az INTA szakbizottságban, de arra kért, hogy, hogy a Sosa Wagner Sosa Wagner úrnak köszönetet mondjak a nevében a kiváló együttműködésért, és hogy a nevében még néhány megjegyzéssel éljek. Három pontra szeretnék kitérni először, és nagyon nagy aggályaink vannak azzal kapcsolatban, hogy a palagáz, vagy a nem konvencionális gáz, illetve a széndiokszid leválasztás és tárolás a 2020-as perspektívában releváns tud -e lenni, relevánsak-e az adatok. Úgy gondoljuk ebben az időszakban még ez nem válik igazán releváns. Jó lenne, és tudom, hogy ebbe az irányba dolgozik, hogyha ennél a jelentésen nem követnénk el parlamentként azt a hibát, amelyet a TEN-E hálózatnál már el követtünk, egy nagyon hosszú listát állítottunk össze különböző kritériumokból, amelyekből a végén nem sok maradt. Tehát jó lenne, ha most koncentrálnánk néhány kritériumra. Aztán a harmadik pont, ugye egy nagyon jó javaslattal élt, amelyet támogatunk is, hogy állítsunk fel egy infrastrukturális hierarchiát, tehát hogy világosan szabjuk meg a prioritásokat, hogy először és vizsgáljuk meg, hogy szükség van-e az adott infrastruktúrája, aztán próbáljuk tökéletesíteni a már létezőt, ha, ha sem elegendő, akkor építsünk újat, de úgy gondoljuk ez észszerű, hogyha már létező infrastruktúrákból indulunk ki. Összességében pedig szeretnék még egyszer köszönetet mondani. Köszönöm, Kavályó asszonyi a szó. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok a, mindenben egyetértek az elhangzottakkal, és gratulálni szeretnék Szosza Wagner professzor úrnak a jelentéséhez. Csak két pontra térnék ki, amelyek a módosítóimhoz kapcsolódnak. Az egyik a, a az, a cseppfolyósított gáz tárolásával és szállításával kapcsolatos kapacitások kihasználása a Pireneusi félszigeten. Az Ibériai félszigeten van hét ilyen tároló, és ezeknek az összekapcsolása nagyon fontos lehet majd az ellátás biztonság garantálásához Európa számos részen. Végezetül pedig benyújtottam egy módosítót, amely felhívja a figyelmet az, a, az energiaszigetek infrastruktúrájának specifikusságára hívja fel a figyelmet Ugye Spanyolországban számos ilyen van, vannak ultraperiférikus területek, ahol nagyon specifikusok az infrastruktúrák, és erre vonatkozóan nyújtottam be a kollégáimmal egy módosítást, és nagyon remélem, hogy a, a kollégák elfogadják majd ezeket az elgondolásokat. Köszönöm szépen. Figyéro asszonyi a szó. Köszönöm szépen szépen, elnök úr. Én is úgy vélem, hogy hogy a módosítók nagy tömege igazából csak azt mutatja, hogy ez egy vitatott és sok tagállam számára nagyon fontos téma. Itt ugye infrastruktúrákról beszélünk, amelyek kulcsfontossággal bírnak a gazdasági fejlődésünk szempontjából, hiszen a gazdasági fejlődés szempontjából kulcsfontosságú az energiaellátás. Éppen ezért nyújtottam be számos módosítót, amelyek felkívánják hívni a figyelmet az energiabiztonság kérdésére. Ezen kívül pedig arra koncentráltam, hogy Eh, egyre nagyobb mértékű ellenőrzésre van szükség a közférának, egyre nagyobb mértékben kell ezt a kritikus ágazatot eh, ellenőrizni, és nagyon fontos, hogy növeljük a közösségi befektetéseket, és hiszen nagyon fontos az energiállátás, és meg kell teremtenünk a feltételeit annak, hogy csökkentsük a függőségünket, illetve hogy az energiadeficitünket is csökkentsük. Annak érdekében, hogy megfelelő legyen az energiaellátás, ah, ahhoz szükség van a közféra, az állami ellenőrzés nagyobb mértékre, legalábbis néhány tagállamban, ahol jelenleg még nagyon sérülékeny ellátás. Néhány módosító pontosan ezeket az agályokat jutati kifejezésre. Egyetértek az előttem szólóval arra vonatkozóan, hogy eh, el kellene kerülni az atomerőművek veszélyes területeken történő építését, hiszen tanulnunk kell a történtekből, voltak negatív tapasztalatok, át, és nem csak Japánra gondolok, voltak még egyéb esetek is. És az infrastruktúrák építésének figyelembe kell venni a különböző szinteken a kockázatokat, de ugyanakkor arra is, arra is vigyázzunk kell, hogy ne a nyeresség irányítsa a befektetéseket hanem a közgazdasági szerveknek is be kell beavatkozni annak érdekében, hogy a kockázatokat megfelelően szem előtt tartják. Ez nem csak emberek és csapatját érinti, hanem egy egész országra, egy egész régióra hatással lehetnek ezek a kockázatok. Ezek lennének tehát az aggályaim a módosítókban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most még röviden szót kap a bizottság is, de kérem, hogy röviden. Köszönöm szépen, elnök úr. Illetve, majdnem azt mondtam, hogy biztos úr, a biztos úr előadása nagy benyomását rám. Köszönöm szépen, tehát először is szeretnék köszönetet mondani Sassa Wagner úrnak a jelentésért. Nagyon örvendetes ez számunkra, és nagyon örülünk a kiváló együttműködésnek ért, hát, úgy gondolom, hogy ez a párbeszéd mindkét fél részére nagyon hasznos volt. Néhány pontra szeretnék kitérni. Először is, elnök úr, remélem, hogy Sosa Wagner úr egy kicsit még markánsabbá tenni, teszi a prioritásokat, ahogyan Bütikofer úr is elmondta, mi úgy gondolom egyetértünk az elsődleges fontosságú kiemelt jelentések a folyosók kérdések, és remélem, hogy a parlament és hozzájárul ahhoz, hogy a projektek kiválasztása megfelelőbb legyen, olyan kritériumokra kell itt gondolnunk, mint a ellátás biztonság, vagy a, a forrásoktól való függőség, a megújuló energiaforrások, integráció, energiahatékonyság, kibocsátás csökkentési célok. Ezek mind-mind nagyon jó kiválasztási kritériumok, de el kell kerülnünk azokat a módosítókat, a sok ilyen módosító van, amelyek egy-egy bizonyos projektet emelnek ki, hiszen akkor ugyanabba a csapdába esünk, mint legutóbb, amikor a TEN-E hálózatot vitattuk meg, amikor rengeteg olyan projektünk volt, amely semmiféle prioritással nem rendelkezett. Tehát kérem a kiválasztási kritériumokra legyenek figyelemmel. Aztán a második pont, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy Sosa Wagner úr kiemelte a regionális együttműködés jelentőségét a projektek kiválasztása során. Nagyon jó tapasztalatokat szereztünk ezen a téren, a balti térségben, illetve az északi tenger térségben az észak és dél összekötetés tekintetében, és úgy gondolom, hogy a regionális szint, a megfelelő szint arra, hogy az ilyen léptékű projekteket megvitassák, és úgy gondolom erősíteni kell a regionális össz, eh, együttműködést, az erre való erőfeszítéseket üdvözöljük. Látom a konszenzust az az engedélyeztetés racionalizására vonatkozóan, hogy a harmonizációt is javítani kell, a határokon átnyúló eljárások bevezetése, illetve az egyablakos rendszer bevezetése, ez mind-mind számunkra is üdvözlhető. Ez pontosan azt tükrözi, amit a, a bizottság is a javaslataival célzott. Végül pedig a szabályozás és a finanszírozás kérdése. Üdvözöljük azt is, hogy számos képviselő nagy mértékben támogatta a, és nagy bizalommal volt a mi eszközeink iránt, amelyeket a belső energiapiaci szabályokkal bevezetni kívántunk, ezt üdvözöljük, úgy gondoljuk az infrastruktúra nagy része, amire szüksége van, éppen ezeken az eszközökön kerül, kerül finanszírozásra. Vannak, valamikor nem hatékony a piac, és pontosan erre szeretnénk reagálni. Aztán ott vannak a vállalati kötvények, ez jó ötlet, csak kérdés, hogy ho hogyan oldjuk meg azt, hogy nagyon sok esetben nem projekteket finanszíroznak Európában, hanem vállalati ö, finanszírozásra van szó. Tehát lehet, hogy a projektkötvények nem mindig megfelelő, hanem vállalati kötvényekről kellene inkább beszélni. Valamikor van elég magántökes, nincs szükség kötvényekre, de akkor is szükség lehet hitelgaranciára, és hát sok módosító elismerte azt, hogy, hogy nagyon, hogy a hitelgarancia finanszírozás is hatékony lehet az, a, az Európai Energiaügyi Gazdaságérénkítő Program keretében vannak pozitív tapasztalatai. És mindenképpen le kell fektetni azt is a projektekben, pályázatokban, hogy a finanszírozást mindig adott vállalatra kell szabni. Köszönöm szépen. Még egyszer megkapja az előadó a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy részt vehettem ebben a vitában. Köszönöm a hozzászólásokat is, és a bizottság hozzászólását külön köszönöm ugye Dante isteni színjátékát idéztem a módosító indítványok kapcsán. Ugye a, a pokol kapujára az van írva, hogy ki itt belépsz, hagy fel minden reménnyel, de úgy gondolom, hogy sikeres lesz a, a módosító indítványok bedolgozása. Köszönöm szépen, május 20-án szavazunk erről, most pedig rátünk a következő napi pont pontra, az Európai Kisvállalkozói Intézkedés csomagról van szó, a Small Business Act-ról, itt van egy közös állásfoglalási indítványtervezet, nem tudom, hogy valaki kíván ezt hozzászólni, Benzon kollégája először is a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Én üdvözlöm a bizottság felülvizsgálatát a kisválaszkodói intézkedés csomag tekintetében, és szerint arról van szó, hogy hogyan lehet jobbá tenni és hasznosabbá tenni a kisvállalkozó terheit, hogyan lehet könny enyhíteni, hogyan lehet a helyzetüket, a válságban kialakult helyzetüket enyhíteni. Ugye az összes parlamenti frakcióval konzultáltunk, és az eddigi dokumentum az valóban jó kiinduló alap a vitához, és Daniel Carispo eh, dolgozott ezen, és a bizottság eh, illetékes főigazgatósága dolgozik ezen az ügyön, a Small Business Act felülvizsgálata esetében tényleg az a fontos, hogy hogyan tudjuk a konkrét feltételeket a KKV-k számára javítani. De lenne még néhány megjegyzésem az állásfoglalási indítvány tervezett. tekintetében, és ezeket el is küldtem mindenkinek. Itt az ideje, hogy valóban lépéseket tegyünk, itt már nem elegendőek a szavak, hanem konkrét tettekre van szükség, hogy hogyan is segíthetjük konkrétan a KKV-ket. Három nagyon fontos kérdés jelenik meg a bizottság javaslatában, és ezekre kívánok koncentrálni. Először is a bürokrácia, aztán a finanszírozáshoz való hozzáférés, majd a, piacokhoz való hozzáférés. Valóban sokat lehet tenni annak érdekében, hogy a szabályozási keretfeltételeket egyszerűsítsük. Az egyablakos rendszert támogatjuk, jó lenne, hogyha nem kellene párhuzamosan többször is tájékoztatást nyújtani, és jó lenne, ha mindenhol ugyanazt az információt kell benyújtani, és sosem kellene ugyanazt az információt többször is benyújtani. A bizottság pontosan az administratív terheket kívánja kívánja enyhteni a tagállami szinten, de nem minden tagállam tűzött ki célokat az adminisztratív terhek csökkentésére, és ezt erőstenünk kell. Aztán a hozzáférés kérdése. Mindenféle finanszírozási lehetőséget nyitva kell tartani a KKV-k számára, legyen szó magántőkéről, hitelgaranciáról vagy kötvényekről. Ezen kívül azt is meg kell vizsgálnunk, hogyan lehet növelni a KKV-k hozzáférését a közbeszerzési pályázatokhoz. Javítani kell a közbeszerzési kiírások megoldásokat ebben a tekintetben, hogy a KKV-k is részt tudjanak venni a közbeszerzési pályázatokon. Meg kell vizsgálnunk a küszöböket az Európai Uniós szintű közbeszerzések tekintetében, hiszen hiszen ezek a szerződések sok esetben nem is esnek uniós hatáskörbe, és sokszor nem is pályáznak a KKV-k, mert túl nagy a bürokratív teher e, és ezekre a szerződéseket nyilvánosakra is kellene hozni annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy, hogy a KKV-k is lássák, hogy pályázni tudjanak, és mindenképpen csökkenteni kell tehát az adminisztratív terheket a KKV-k számára, akik mondjuk határokon átnyúló közbeszerzési pályázatokon kívánnak indulni. Aztán van egy olyan pont, ahol a KKV-kre vonatkozó új szabályokról beszélünk. Ez egy kicsit aggasztó, hogyha megnézzük a definícióját, hogy a KKV-kat hogyan is definiálják. 99,8%-a a vállalatoknak Európa szerte már is beleesnek a jelenlegi definíció hatájába. De hogyha ezt most módosítják, akkor még nehezebb lesz közvetlen finanszírozást kapni, a, a, pedig erre nagy szükségük van a KKV-knak. A KKV-k politikai szerepét is csökkenti ez és ez szöges ellentétben áll a, azzal, ami tulajdonképpen a Small Business Act célja. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Benzon úr. Hát asszonynak megadhatom a szót, nem éppen elfutott. Hát asszony! továbbra is kíván hozzá szólni, vagy távozni szeretne. Úgy gondolom, ön is érdekelt ebben a vitában. Általánosságban, vagy csak ma? nem általánosságban érdekel ez a téma, konzultációra szaladtam. De hát ismernek engem a kkv világában. Úgy gondolom, nem kell bemutatni magam, hogy érdekel ez a terület. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, hogy a a bizottság egy új dokumentumot készített elő, hiszen ennek a parlamentnek, ebben a hivatali ciklusban a parlamentnek még nem volt lehetősége arra, hogy véleményt nyilvánítson a Small Business Act-ről, a KKV-k területéről. Úgy gondolom, az is nagyon fontos, és idejes van annak, hogy a, a, a több éves pénzügyi keret kidolgozás és elfogadás előtt tegyük ezt a, meg, hiszen valahol össze kell kapcsolni a KKV-k eh, kérdéseit a költségvetési kérdésekkel és ezt is fontos leszögezni. Tehát úgy gondolom nagyon jó, hogy Tajáni biztos úr és csapata nagyon komolyan vette ezt a kérdést, és a lehetőségünk jött arra és egy hónappal, vagy két hónappal, vagy esetleg hat héttel ez arra, hogy találkozunk az új KKV megbízottal, akire valóban szüksége van Európának. Ha visszatekintünk az elmúlt öt évre, nagy sikertörténeteket láthattunk, és a KKV-k története minden bizonyal egy sikertörténet volt a legutóbbi parlamenti ciklusban, és mi itt a házban valóban mindent megteszünk annak érdekében, hogy folytassuk ezt a sikertörténetet a jövőben is. Úgy gondolom, hogy nagyon is helyesen járunk el itt a parlamentben, hogyha teljes mértékben támogatjuk ezt, és politikai zászlónkra tűzzük a KKV ügyét, és a KKV integróban 116 tag képviselteti magát, és ők mind Európa parlamenti képviselők, akik előmozdítják a KKV-k helyzetét. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak ezen kell dolgoznunk. És talán még egy fontos dolog, sőt, ennél is fontosabb dolog, az, az, hogy itt minden politikának a 20-20-as stratégiát kell ö, szolgálnia. Nem elég, hogyha 2019-ben arra ébredünk, hogy már itt van mindjárt a határidő, semmit sem értünk el. Biztosak lehetünk abban, hogy hogy a 23 millió KKV nélkül, illetve a foglalkoztatott a kétharmada nélkül, akik a KKV-knak dolgoznak, semmiféle stratégiai célt nem fogunk tudni elérni. Tehát továbbra is úgy kell megközelítenünk a KKV-ket, hogy a KKV-k és a KKV-k foglalkoztatóival tudjuk elérni a 2020-as, az EU 2020-as célokat. Öt cél nagyon fontos ebben a tekintetben, és szeretném, hogyha a Small Business Act-ben is hivatkozás történik történne erre. Tehát az a kérdés, hogy hogyan és mit tudunk tenni, és és hogyan tudjuk a tagállamok és az unió között megosztani a munkát a, a kutatásfejlesztés terén mit tudunk tenni az éghajlatvédelem és a környezetek, mit tudunk tenni az oktatás ügyében, a szegénységre küzdésért, és mit tudunk tenni a foglalkoztatóság, foglalkoztatottság növekedésért, és egyáltalán mit tudunk tenni a KKV-ket, ezek a fontos kérdések. Úgy gondolom, hogy a belső piac óriási lehetőségekkel rendelkezik, ezeket még ki kell aknázni, éppen ezért továbbra is folytatnunk kell a belső piac lehetőségének kiaknázásának támogatását a KKV-k számára. A kkv talán a legnagyobb áldozatai a közbeszerzési piac korlátainak, hiszen úgy tűnik, hogy nem mindig bánnak velük egyenlő módon, úgy tűnik, hogy a, a közbeszerzési piac egy fontos piac lehet, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a nemzeti kormányok és önkormányzatok is belássák azt, hogy, hogy a KKV-k is versenyképesek lehetnek a közbeszerzésben. Aztán, hogyha a KKV-k képviselővel beszélünk, akkor mindig azt fogják elmondani, hogy mindig korlátozottak a finanszírozási lehetőségek és hozzáférésük a finanszírozási eszközökhöz, és itt is tennünk kell valamit. De itt nem csak a pénzeszközökhez való hozzáférésről, hanem a tudáshoz való hozzáférésről is beszélhetünk, és itt is fontos lépés az, hogy, hogy biztosítsuk az innovációhoz való jogot, az innovatív termékek megvalósítását a KKV-k számára, hiszen ez is fontos kis és közepes méretű vállalkozások számára. És a Small Business Act-ben azt is fontos leszögezni, hogy a, hogy eh, még mindig vannak gyengeségek, hiányosságok, egyrészt itt van a nemek közötti szakadék, és eh, azt is támogatnunk kell, hogy az európai nők még nagyobb mértékben eh, vegyék ki részüket a vállalkozói világból. Nem tudom, miért, mi akadálya lenne ennek, tehát ezt is támogatnunk kell. Valószínűleg ez a szakbizottság mértékben támogatni fogja a bizottság munkáját, a KKV-k támogatásában. És egy valami bizonyos, sosem leszünk partnerek abban, hogy csökkentsék a már létező forrásokat, legyen szó itt pénzügyi, humán vagy intézményi erőforrásokkal, a KKV-k tekintetében ezek csökkentése semmiképpen sem fogjuk támogatni. Vannak más fontos pontok is, kutatás, fejlesztés, innováció, és tovább, és tovább. És a parlamentként mi a KKV-k teljesítményét, eredményét szeretnénk megőrizni, hiszen már bizonyították, hogy milyen jelentőséggel bírnak, és hogyha feladjuk ezeket az eredményeket, akkor elfelelkezünk arról, hogy hogyha a jelenlegi KKV-k számára rendelkezés álló eszközöket megszüntetnénk, akkor ezzel csak az euroszkepticizmust táplálnánk, tehát úgy gondolom, talán még gyorsabban kellene eredményt elérni annak érdekében, hogy a KKV-k valóban a belső piaci sikertörténet részévé válhassanak Európában. Köszönöm. Hát a És most Gyürk kollégája szó. Nem, Gyürk kollega. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azt hiszem, hogy egy rendkívül fontos kezdeményezéssel van dolgunk a bizottság részéről, és amit Benson kollega elmondott, az erősíti ezt az alapfeltételezést, és ezt mi már évek óta szorgalmazzuk, hogy a adminisztratív terheket csökkenteni kell a cégalapításnál, a pénzügyi dokumentációban, könyvelésnél, ez különböző az egyes tagállamokban, és az egyetlen, az egyablakos megoldás a kisvállalkozások, mikrovállalkozások regisztrációjánál. De ami újabban érezhető, és ami többször is szóba került a bizottságunkban a meghallgatások során, az az a tény, hogy a gazdasági válság a tőkeellátottságot és a külső tőke bevonását a kisvállalatok számára megnehezítette a hitelfelvétel, nehezebbé vált, nehezebb hitelhez jutni, az innovációs alapok, az európai Unióban gyakorlatilag kimerültek. Én felhívnám arra a figyelmet még, hogy ha nincs helyi bankrendszer, nincsenek helyi bankok, akkor a nagybankok a kis és középvállalatokat nem tekintik komoly partnernek a hitelezésnél. És ez egy komoly korlátozás, vagy pedig az eljárások a hitelezés során olyan ö, hosszadalmasak és olyan komoly ráfordítást igényelnek, hogy megnehezítik az üzletet, ugyanis nagyon sok esetben nem a válasz. És akkor ezt, ezzel keresnek meg bennünket, képviselőket sok esetben, és sok esetben tisztességtelen versenyt is emlegetnek a finanszírozáshoz való hozzáférést illetően. A második téma, amiről szólnék, különösen a szolgáltatások területén fontosak a KKV-k, mint a nagyvállalatok beszállítói. És itt is számos nehézség látható a kifizetések rendszerében a fővállalkozó és az alvállalkozók közötti láncolatban, és itt lesz a KKV-kat komolyan érintés, ezért van olyan sok csőd a kis és középvállalatoknál. A harmadik téma pedig a a közbeszerzésekhez való hozzáférés. És itt a kis és közép vállalkozások gyakorlatilag perem helyzetbe kerültek, egyszerűen nincsenek, nem tudnak semmiféle biztosítékot adni, amire szükség van ilyen esetekben a közbeszerzéseknél, hanem egyszerűen a, ezek, ez nem elérhető számukra. És a, ez lehet, hogy más és más a helyzet az egyes tagállamokban, de összességében ezt én európai problémának tartom. A közbeszerzések piacát nem lehet terhelni azokkal a követelményekkel helyi szinten, mint mondjuk az országos, vagy regionális, vagy európai közbeszerzési megbízásoknál. És itt a pénzügyi küszöböket, minek utána az egészet ugye már rendbe hoztuk, és én fontosnak tartom, hogy a transzparencia itt is érvényesüljön a közbeszerzéseknél minden szinten ami az önkormányzatokat vagy regionális szervezeteket illeti. Saját tapasztalatból mondom, hogy a kisvállalatoknak itt nincs sok keresni valójuk, mindig vesztesek a nagy vállalatokkal való versenyben. Utolsó megjegyzésem. A fenyegetett szakmákat illetően támogatni kell a szakképzést különböző kézműves iparágakban, ugyanis ha nem kapnak támogatást ezek a szakmák, akkor bizony nem lesz lehetőség arra, hogy bizonyos készségek, bizonyos szakmák egyáltalán megmaradjanak az Európai Unióban. Köszönöm szépen, én is nagyon szépen köszönöm, és akkor, ha megengedik, akkor egy rövid megjegyzést én is tennék ebben a vitában, hogy mekkora jelentősége van a KKV-knak, és az eddigi eredményekben. Ebben mindannyian egyetértünk. Ami eddig történt, az eredményekkel nem vagyunk elégedettek, ami engem zavar, és erre, ezzel többet kell majd foglalkoznunk a bizottságban is, hogy mit tudunk konkrétan tenni. Ugyanis ezek az elvi megjegyzések, hogy fontos, meg hogy többet kell tenni, ez kevés egészen konkrét intézkedésekre lenne szükség, különben bizony nem fogunk sokat segíteni. Hát akkor köszönöm szépen, felhívom a figyelmet, hogy május közepén lesz szóbeli kérdés, és döntés, úgyhogy reméljük, hogy ez a projekt politikailag is még nagyobb támogatást kap majd a plenáris vita során. Köszönöm szépen, akkor ezzel ezt a napi rendi pontot elintézetnek tekintjük, meg a mai napot is, és holnap korán találkozunk ismét. Köszönöm szépen.